good, great. Uh, good morning, everyone. As usual, the first... Jó reggelt kívánok mindenkinek! Elsőként szokás szerint a napi rendet kell elfogadnunk. Hétfőn lett uh, ez részben megváltoztatva és továbbködve mindenkinek. Ha nincs tiltakozás, akkor módosítás nélkül elfogadottnak tekintem. Először is el kell mondanom, hogy mi történik az intézményközi tárgyalások szintjén, ami az a kibocsátás kereskedelmet illeti, negyedik fázisban a három intézmény a legfőbb változókat beszélték meg, a frissített mandátumot, Of the ETS, the protection against carbon leakage and... Úgyhogy az intézmények sokat tárgyaltak egy csomagról, a kompromisszumos szöveg értekében, de a konstruktív dialógus ellenére, illetve az erőfeszítések ellenére, hogy a bizottságot közelítsük a megállapodáshoz, Arról volt szó, hogy milyen ö, kibocsátási normákról állapodjanak meg. Aztán repülés. Ez volt a második és utolsó. of very substantive issues, such as ebben a témában, tehát ami a derogációt illeti, a 2030. december 31-ig EON kívüli járatok vonatkozásában a felülvizsgálat részleteiről, határideiről volt szó, illetve a bizottság szándéka az volt, hogy a százalékos értéket növelje. A környezetvédelem kapcsán megállapodás született, volt egy apró részlet, amely változtatásra került. Tehát megszületett a megállapodás az intézmények között arról, hogy átláthatóságra van szükség, minden érintettet meg kell keresni, és tájékoztatni kell őket minden döntésről. Aztán a végrehajtási aktusok, a négyes fázisban a következő trialógusról született döntés, ugyanis előzőleg nem ö, egyeztek bele a felülvizsgálatba. A couple of announcements. Volna egy-két bejelentésem is, illetve egy a plenáris döntését követően. Hogy az MV-be visszaküldjük intézményközi tárgyalások céljából az erőfeszítések közös témájában. Krim Brandi jelentéskészítő, illetve az árnyék jelentéskészítő témájában. 20 nyelven van tolmácsolás, most pedig átérünk az első napi rendi pontunkra. Ez egy tiltakozás. Az aktív glifo, anyag glifozát meghosszabbít, a alkalmazásának meghosszabbításáról Nem részletezem az előzményeket, mert nem túl sok idő áll rendelkezésünkre. A társ előadóknak adom meg a szót. Pavel Pocsnak először parancsoljon. Köszönöm. Cseh nyelven fogok beszélni, úgyhogy kérem mindenki tegye fel a fülhallgatóját. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék Konecsna Eichhaut Pedicini és Ries kollégáknak köszönetet mondani. Együtt tiltakoztunk, nyújtottuk be ezt a tiltakozást. A, a 106-os házszabály értelmében az Európai Bizottság végrehajtási rendeletével szemben tiltakozunk. A 2009 per 1107-es tanácsi parlamenti rendelet értelmében ez a glifoszátot a glifoszát aktív anyagot érinti. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy 10 évre újra engedélyezik a glifozát használatát, annak ellenére, hogy június 20-án ezt javasolták, egyelőre nincs minősített többség a tanácsban, és hát ne legyünk meglepve, hiszen az Európai Bizottság megpróbálta 9 évre meghosszabbítani a glifozát engedélyt, és bár az EFSA és az ECHA is elmondták, hogy ők támogatják eh, az engedélyezést, egész egyszerűen a valósággal mennek szembe. A glifozát kapcsán, ugyanis azt mondták, hogy rákkeltő hatása a glifozátnak nincsen ugyan, de az amerikai fejlemények tükrében, ahol folyik a bírósági eljárás azok, az, azok kezdeményezésére, akik uh, Hodgkin lymphomától uh, van szenvednek, a monsanto perelik értelemszerűen. Úgy tűnik, hogy ez felvet bizonyos kérdéseket, illetve aggályokat azzal kapcsolatban, hogy a Monsanto bizonyos tanulmányai mennyire megbízhatóak. Annak ellenére, hogy a Monz, ezek a tanulmányok adták az EFSA és az ECA tanulmányainak az alapját is. Világos tehát, hogy nekünk egyértelmű és megbízható adatokkal kell rendelkeznünk. tized millió ember véleményét nem hagyhatja figyelmen eh, kívül eh, az Európai Bizottság azokét, akik azt kérték, eh, hogy aláírásukkal hogy tiltsák be a glifozát Európában. 2016-os tanulmány bőrmelanoma veszélyre hívja fel a figyelmet a különböző növényvédőszerek, rovarírtók, gombaírtó szerek, főként a nap sütésnek két éve 2016-os metaelemzés pedig arról beszél, hogy a glifozátnak való kitettség és az LHC-nak a Hodgkin linfoma, illetve leukémia veszélyét hordozza magában. Vannak olyan kereskedelmi forgalomba került termékek, például Dekamba, amely glifozátot tartalmaz, és ezek az antibiotikum érzékenységet is megváltoztatják, mivel a glifozát kis dózisban szinte mindenhol felhasználásra kerülhet, ezért bizony antimikrobiális rezisztencia kialakulásához is vezethet ennek az elterjedt használata. Erről persze a bizottság egyáltalán nem beszél. A metilfoszfonik sav például teljesen világos, hogy az emberi testben visszafordíthatatlan változásokat okoz, és az Európai Bizottság ezt nem veszi figyelembe. A 2009 per 1107-es rendelet egyértelműen megáll, lefekteti, hogy ilyen döntéseket megelőzés feltétele mellett lehet csak meghozni, tehát csak abban az esetben lehet engedélyezni bármilyen anyag használatát, hogyha az emberi és állati egészségre semmiféle veszélyt nem jelent. Az Európai Parlament újra és újra eh, tiltakozik ezzel szemben, és ezt eh, félre söprik. Már 2016-ban kértük, hogy azonnal tiltsák be a glifozát használatot a közparkok és a játszóterek közelében. Azt követeljük, hogy a glifozát használatot tiltsák be minden olyan helyen, ahol az integrált növényvédelemben megvalósítható, illetve a glifozát használatának fokozatos kivezetését követeljük méghozzá három éven belül. Konkrét javaslatokat is teszünk arra vonatkozóan, hogy milyen kompromisszumot találhatunk, lehetne egy átmeneti időszak a gazdákra vonatkozóan, és egy független, hangsúlyozom, független szakvéleménynek kell készülni a glifozát témában. Sajnálatos módon ezt eddig nem mondhatjuk el, mert az EFSA és az ECA ugyanazon tanulmányokból ö, indult ki, amelyeket a Monsanto és más ö, kereskedelmi szereplők finanszíroztak. Arra van szükségünk, hogy az európai ügynökségek hatékonyan működhessenek, de hát a saját szak értői véleményük alapján kell dönt, véleményezni bármiféle anyag engedélyezésnek a meg hosszabbítását. Vannak olyanok, akik nem csak hogy támogatják 10 évre történő meghosszabbítását, a glifozát a engedély meghosszabbítását, hanem vannak olyan kollégák, akik semmiféle szerekre vonatkozó korlátozást nem akar alkalmazni. Például a aratás előtti ö, szárításra akarná használni a glifozátot. A britek ezt komolyan gondolják, <laughs> szerintük ez a létező legrosszabb ötlet. Egyes tagállamok viselkedése, illetve glifozát ügyben tanúsított magatartása miatt azt hiszem újra és újra hangsúlyoznunk kell, fel kell emelni a hangunkat, hogy tiltakozzunk ezzel ellen. Az Európai Bizottság nyilván majd a tiltakozásunkat megpróbál megint félre söpolni, de a DG Santét kérem, hogy a rendelkezésre álló információt vegye figyelembe. Az Európai Bizottságot a glifozát gyártók bíróság elé kívánják citálni. Ezért javasolja vajon az Európai Bizottság, hogy hosszabbítsák meg a glifozát engedélyét tíz évre? úgy tűnik, hogy a bizottság egyáltalán nem szabályozza ezt a piacot, hanem a glifozát gyártók tartjuk, mozgatják a szálakat a háttérből. Ezért tiltakozunk. Köszönöm szépen, ez már nem 8 percig tartott. Az időnk korlátozott, ugyanis ez a téma további napirendi pontként került fel a mai napirendre, és utána szavaznunk kell. Tényleg kérem, ne ismételjék meg az érveket, és kérem, röviden szóljanak hozzá, csak az új dolgokat emlegetve, mert elég hosszú a hozzászólók listája. Nos, ezzel az ígérettel Konyácsi asszony következik. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Kedves kollégák, azt tapasztaltuk az elmúlt néhány év során az Európai Bizottságnál a glifozát engedélyezését illetően egyszerűen példátlan. Ha azt mondom, hogy egyszerűen undorítónak tartom, ez igaz. Hat hónappal ezelőtt ez igaz volt, most csak belefáradtam ebbe az egészbe, mert ez egy déjà vu. Az egész civil társadalom, a tudósok állandóan arról beszélnek, hogy milyen káros hatása van a glifozátnak, de a bizottság egyszerűen süket, bizottságnál süket fülekre talál ez, és mindenáron engedélyezni akarják, figyelembe nem véve a bizonyítékokat. Több botránynak is tanúi voltunk már a Monsantóval kapcsolatban, illetve hogy hogyan befolyásolják a tudományos tanulmányokat. Beszéltünk már arról is, hogy mi szivárgott ki a cégtől, amely rámutat arra, hogy tanulmányokat rendelt, és tulajdonképpen függetlenek nyilvánította őket. Ez a cég több mint 17 éve ismert 17 éve tudja, hogy ez a termék káros, de semmit nem tett. Ennek ellenére a bizottság a következő 10 évre engedélyezni akarja a glifozátot. A bizottság megpróbál minden demokratikus ellenőrzést elhárítani, túl későn kaptunk meg minden információt, és nem tudtunk megfelelően felkészülni a tiltakozásra. A bizottság arra használja ezt fel, hogy elhárítsa a demokratikus ellenőrzést. Ezért ilyen későn adták be a javaslatukat, mert nem akarnak semmiféle tiltakozást hallani, amit már itt többször is megfogalmaztunk a szakbizottságban. A bizottsági javaslat hamis tudományos adatokon alapul, amelyek az iparág érdekeit képviselik. Ezért kell most lépnie az Európai Parlamentnek. Az Európai Bizottság a civil társadalom kezdeményezéseire nem figyel oda, de több mint egy millió EU-s állampolgár írta alá azt a kezdeményezést, hogy tiltsák be a glifozátot. Néhány hónappal ezelőtt felhívtuk a bizottságot arra, hogy vizsgálja meg közelebbről a Monsanto, Monsanto anyagokat, de a bizottság semmit nem tett. Javaslatával a bizottság csak bebizonyítja azt, hogy nem figyel oda az igazságra, én pedig szeretném, hogyha bebizonyítanánk, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek. Elkáut úr, köszönöm a szót. Csak kiegészítésképpen, hiszen elnök asszony azt kérte, hogy csak erre koncentráljunk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy tényleg a tudományos világban folyik a vita arról, hogy rákkeltő-e ez az anyag. De az is nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a glifozát tényleg kiöli a környezetben az életet, mert erről van szó. A glifozát It is also in the EFSA work, it is in the ECHA work, antibiotikumként kerül szabadalmazásra, pedig egyszerűen ö, hosszú időn keresztül mérgezi például a vízben ö, található élővilágot. Ö, nagyon sok a kételj azzal kapcsolatban is, hogy rákkeltő avagy sem, már ennek is fel kéne hívni erre a figyelmet de hogyha azt tezzük, hogy az emlősökre, a állatokra és az egész élővilágra milyen hatással van, az EFSZ és az ECA is egyértelműen fogalmaz. És akik azt mondják, hogy de hát nincsen más megoldás a gazdák számára, egyszerűen ezt a tegnapi megjelent jelentést kell megmutatnunk nekik, hogy vannak alternatív megoldások, de igaz, időre van szükség ahhoz, hogy ezekre térjenek át. Úgyhogy ebben az állásfoglalásban azért mondjuk azt is, hogy hivatalosan ettől az évtől kezdve ne kelljen hivatalosan tudni használni ezt, de egy három éves kivezető időszakra lenne lehetőség, hogy azok, akik gazdaként kereskedelmi célokból használják, élhessenek ezzel. Tehát van alternatív megoldás, és időt is biztosítanánk rá. De mindenképpen sokkal értelmesebb lenne az, ami az állásfoglásban van, mint amit a bizottság javasol a tíz éves megújítása. Végül pedig ez pedig a bizottság eljárása vonatkozik. A kérdésem a következő. A parlament miért nem kapta meg azonnal a javaslatot a bizottságtól? És nem mondják azt nekem, hogy a weboldalon fönt van, mert tudjuk, hogy a tanács megkapta, és ugyanakkor a parlament nem. És tényleg ez az, amit a bizottságnak meg kellene magyarázni, mert ezért van ilyen rövid időnk erre, és ez mindenkit rendkívül zavar, és főleg önt, mint elnök azt. Köszönöm szépen. Eckhout úr, Pedicsini úr következik az FDD képviseletében, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Csatlakoznék ahhoz, amit Eckhout kollega mondott, még akkor is, hogyha a mi szempontunkból mi mindig is azt mondtuk, hogy az ilyen jellegű engedélyezés és meghosszabbítás nem volna jó. Meg kell beszélni az átmeneti időszakot, ami lehetővé teszi azt, hogy át lehessen állni erre, de ez rövid legyen, de ezen túl nem menjünk. Nem csak azért, amit már hallottunk, ugyanis kiderül, hogy milyen gyengék az európai intézmények egy óriási multinacionális céggel szemben, de nem csak ezt, hanem nagyon fontos az óvatosság, és erről kell beszélnünk a nemzetközi asztalok körül. De, ami az ellenőrzési rendszereinket illeti, az átláthatóság szükségességével szemben, hogy tudományos bizonyítékra van szükség, és ennek függetlennek kell lennie. Én még egy dolgot szeretnék hozzátenni, mert olyan régióból származom, ahol nagyon fontos dolgok történtek néhány nappal ezelőtt. A glifozát, amit felhasználnak szinte az egész világon, lehetővé teszik, hogy olyan vetőmagot hozzanak létre, aminek segítségével gyakorlatilag óriási versenyképességre tesznek szert a nagyobb cégek, és ez a kisebbeket teljesen tönkre teszik. Tanto per il mercato interno europeo, ma anche per le esportazioni. Ami az exportot illeti, ezek a kisebb cégek teljesen kihaltak, és semmit nem kaptak cserébe, mindjárt befejeztem. Tehát ebből a szempontból senki nem változott meg és a cél az, hogy Kanadából jöhessen a vetőmag. Tehát ö, olyan gazdasági ö, helyzet alakult ki, amit egyszerűen nem engedhetünk már meg magunknak. Köszönöm szépen, Rízasszony következik, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, megpróbálok rövid lenni, nem megismételni azt, amit már a korábban szóló kollégák elmondtak, mert nyilvánvaló, én is aláírtam, egyetértek ezzel a glifozát, ismételten és ismételten állásfoglalásban van a parlamentben. Azt hiszem egy hete, nyolc napja volt a közös meghallgatás az Agri szakbizottsággal, több mint három hó, órán keresztül hallottuk az érveket az ügynökségektől, de semmit nem tanul, hallottunk újat. Érveltek és ellenérveltek három órán keresztül, az EFSA és az ECA, és aztán többet nem tudtunk erről. És aztán a politikai szinten dönteni kell, és ha jók az információim, akkor 25-én lesz egy szakértői bizottsági ülés, ahol dönteni kell, legalábbis az év vége előtt szavazni kell erről, és ez egybe esik a parlament szavazásával erről az állásfoglalásról itt, ahol is azt javasoljuk, hogy valami értelmes megoldást találjunk. Ugye hallottuk, hogy mennyire szeretnénk értelmes megoldást találni, és már is engedtünk azzal, hogy egy kivezető időszakot javasoltunk, szemben a bizottsági tíz éves megújítással. Ez egyszerűen lehetetlenség a jelenlegi kontextusban. Mit is javasolnak itt? Mert hát ugye tekintettel az alapszerződésre, meg minden másra, nagyon fontos. Azt javasolják, azt hiszem az egyes pont az mi állásfoglalásunkban, hogy óvatosan járjunk el. Hát ez nagyon fontos. Aztán azt is javasolják, hogy kivezessük ezt a használatot. Nem akarok ebben most részletesen belemenni, de három év áll rendelkezésre a mezőgazdaságnak, hogy lehetővé tegye a gazda számára, hogy ne ezt használják. És ez nyilvánvaló, mert naponta tízesével kapjuk a gazdáktól ezeket az e-maileket. Mit akarunk? Azt akarjuk, hogy elárassza a gaz a gazdák földjeit, de hogy ezt akarjuk. Igen, azonnal be is fejezem. Aztán ott vannak a kormányok, amelyek már is bejelentették Franciaország és Olaszország, hogy nem szavaznak. Aztán még egy fontos dolog, a hetedik pont az állásfoglalásunkban, sürgősen kell az EFSA-nak és az EK-nak minden lehetőséget biztosítani a források szintjén is, és ezt már júniusban is elmondtam, hogy tényleg független tudományos tanulmányokat kérjenek, ez nagyon fontos alapvető dolog. Köszönöm. Egy ennyik előadókért szót, eh, Delei asszonynak népek nevében parancsoljam. Köszönöm szépen, Elnök asszony, nem akarom elhúzni ezt a vitát. Nyilván érdekes e, e, érvek is szerepelnek ebben a tiltakozásban. 18 e, hónappal ezelőtt szavaztunk egyébként ebben a témában, a parlament állást foglalt. Van egy kérdés, amire szeretnék ugyanakkor kitérni. A tagállamoknak üzenünk? Hát 18 hónap ezelőtt már megtettük ezt két opció van. Vagy kivonjuk a forgalomból ezt az anyagot, vagy meghosszabbítjuk az engedélyét. A phasing out három éves kivezetésnek semmi értelme. Vagy meghosszabbítjuk, vagy kivonjuk a forgalomból. Ez a két lehetőségünk van. Tehát ezzel ezt kézben tartva kell kidolgozni egy álláspontot. A mi néppárti frakciónk pontosan ez alapján járt el a glifozát önmagában nem veszélyes, ugyanúgy, mint, hogy a, mint a ház körül használt anyagok önmagukban nem veszélyesek. Függetlenséget várunk el a tanulmányoktól, hiszen ez alapján tudunk mi politikusok dönteni, úgy tudunk mi is függetlenek lenni, hogyha a függetlenségük garantált az európai ügynökségeknek is. Köszönjük, Görling asszony, az egyszer frakció nevében a következő hozzászólunk. Igen, köszönöm szépen. Time, but I do feel that we need to take... Nem akarom húzni az időt, de azt hiszem itt az ideje, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mit teszünk. Újra itt ülünk az ENVI szakbizottságban, és újra egy olyan kérdésről beszélünk, amelyet tudományos alapon kellene eldönteni, és mégis úgy tűnik, hogy ez politikai ügyé válik. Arányosan és racionálisan kell döntenünk politikusként, és képviselőtársaim újra és újra olyan érveket hangoztatnak, amelyek nincsenek alátámasztva tudományos érvekkel. Ezek egész egyszerűen vélemények. Tudományos bizonyítékokat várunk, kedves kollégák. Ezek hol vannak? az Európai Bizottságot azzal vádálják, hogy a végrehajtási hatalmat túllépte az Európai Bizottság. Hát én nem látom semmi bizonyítékát annak, hogy erre valóban sor került. Az elővigyázatossági elvet nem alkalmazta a bizottság? Nem. Az nem ezt mondja az elf, hogy semmit nem teszünk, hanem figyelembe veszük, hogy mi lesz a hatása a lépésünknek, és hogy arányosan járjunk el. Hát szerintem fontosan ezt tesszük. Nem hiszem, hogy tisztességes azt mondani, hogy az Európai Bizottság a rendelkezésre álló adatokat nem vette figyelembe. Számomra elég világos volt a múlt heti meghallgatás során, hogy ezt megtették. Ez kiváló példája volt annak, hogy ketten ülnek egy teremben, ugyanazt hallgatják, mégis mást hallanak, hiszen más a politikai szűrőnk. Szerintem tisztességtelen, és egyszerűen nem fel azt mondani, hogy az ECA, az EFSA, nem vizsgálták meg a tudományos bizonyítékokat. Szerintem ezt megtették és megindokolták, hogy miért javasolják a glifozát engedélyének a meghosszabbítását 10 évre. Tehát ez az indítvány a négyes cikkről beszél, hogy ez nem felel meg a fenntartható földhasználat irányelvének, az integrált növényvédelem elveit is megemlítik itt, pedig hát úgy tűnik nekem, hogy valószínűleg akik aláírták ezt az indítványt, azok nem olvasták soha az integrált növényvédelemre vonatkozó szöveget. Az Európai Parlament állásfoglalása 7 évről beszélt, 7 éves meghosszabbításról, ami elfogadásra került. Most már három évről beszélnek és fokozatos kivezetésről. Az állásfoglalásunk óta mi változott? Semmi kollégák. Tehát egész egyszerűen a parlamentet tesszük nevetség tárgyává, hogyha így járunk el. És ami a legmeglepőbb számomra, hogy az Európai Bizottságnak reagálnia kellene, mert az európai lakosságot semmibe veszik, 1,3 millió ember valamit kért, hát ez kevesebb, mint 3 tized százaléka az európai lakosságnak. Tehát egy ilyen elenyészően kis aránya a lakosságnak kell, hogy megváltoztassa miatt az Európai Bizottság a elnézést, én vagyok az első aki ellene érvel ennek az állásfoglalásnak, úgyhogy sajnálom, félójára hallgatom önöket, azt hiszem, hogy nem vonhatják meg tőlem szót. Az elnök, kérem fogja rövidre Görling asszony. Három is. Pot úr több mint hét percig beszélt. Igen, megpróbálom rövidre fogni. De van még egy-két dolog, amit el kell mondanom. Ebben az állásfoglalásban független tanulmányokat kérnek, ezzel egyetértek, ameddig megfelelő laboratóriumi gyakorlatnak és nemzetközi normáknak, protokolloknak megfelelő módon végzik ezeket. Egyetértek azzal is, hogy biztosítani kell, hogy megfelelő legyen a tesztelése a maradvány anyagoknak, de ehhez megfelelő kapacitásra van szükség. De hát az indítvány benyújtói arra utalnak, hogy glifozát aggasztja az emberek többségét. Hát szerintem csak őket aggasztja. Szerintem a tízes cikk, ami arról beszél, hogy a bizottság és a tanács tárgyalja azt, hogy hogyan lehet kivezetni fokozatosan ezeket, illetve milyen kevésbé kockázatos alternatívákat lehet találni. A közösségi agrárpolitikát is megpróbálják ide behozni. Nyilván fogalmuk sincs a fenntartható földhasználati irányelvről sem. Megint egy politikai állásfoglalásról beszélünk, és megint itt vagyunk, egy fél órát, sajnálom, megint öt perce beszélek, de hát önök nyújtották be ezt az indítványt, tehát kötelesség meghallgatni az ellene élvelőket is. Vannak egyes elemei, amit el tudok fogadni, de a a glifozát engedély meghosszabbítása mellett vagyok, és remélem, hogy a tagállamok is így döntenek. Uh, Köszönöm szépen. Elég sokan kérnek még szót, és először Líza úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok hidat építeni, és Angelik Lej már utalt erre az EPP részéről, nem fogjuk támogatni ma ezt az állásorolási indítványt azért, mert úgy véljük, hogy az Európai Parlamentnek koherensen kell fellépnie. Az elmúlt évben nagy többséggel elfogadtunk egy állásorolást, és akkoriban 7 évről beszéltünk, és hogyha valami megváltozott az elmúlt másfél évben, akkor az az eha álláspontja, ami akkor még nem létezett, és ezek, ők eléggé alacsonyan értékelik a glifozát kockázati szintjén, de figyelembe kell vennünk a politikai valóságot is, az 1,3 millió állampolgárt is. Úgy véljük, hogy megoldásra van szükségünk hosszú távon, de a három év egyértelmű kivezetéssel, hogy most ezt erről döntsünk, ez megfelelnek, amit az Európai Parlament elfogadott. Szerintem ki kell tartanunk a mi álláspontunk mellett, mert eh, ellentétedben a miniszterek tanácsával, illetve a tagállamokkal szemben nekünk van egy álláspontunk. Most nem hét évről lenne szó, öt évben megállapodhatnánk, és eh, Pável eh, Pocnak igaza van, és sokkal szigorúbb feltételeket szeretnénk a betakarítás előtti ö, kezelés ez lehet, nem lehetséges, ez nem lehet az, hogy, ö, hogy, hogy elpusztítják magát a kultúrát azért, hogy jobb legyen a, a, a hozam, ez, ez nem igazán jó gazdasági gyakorlat. Ezért az az alap, amit másfél évvel ezelőtt létrehoztunk, szerintem azt kell nagy többséggel elfogadni következő héten kedden, és szeretném, hogyha a bizottság most tényleg meghallgatná a parlamentet, tényleg egy olyan javaslattal kell előállni, ami tényleg elfogadható az Európai Parlament számára, és nem szabad kitartani a tíz éves terve mellett a viszonylagosan kevés feltétele, mert akkor nem fogunk előre haladni, Sálde Múza asszony. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Er vigtigt, at kommissionen snart begynder at lytte til de bekymringer, vores resolution er et udtryk for. Köszönöm a szót állásfoglalásunk alapján most már a bizottság is kezd egy kicsit mozogni. Remélem, hogy hallják a tolmácsolást. Nos, remélem a bizottság hallgatja az aggájainkat ezzel a témával kapcsolatban. Teljesen jogos volt, hogy arról beszéltünk, hogy kivezetése legyen ennek az anyaghasználatnak rendkívül aggaszt az a tény, hogy a glifozátot lehessen használni a betakarítás előtt is, mert többen vagyunk remélhetőleg az állásfoglalás mellett, és hogy a bizottság meghallgat minket a glifozát témában. Köszönöm. Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két dolgot szeretnék kiemelni. Szerintem fontos, ahogy Görling azt is elmondta, a tudományt kell alapul vennünk. Persze a Monsanto által fizetett tanulmányok persze gyanúsak, de van nagyon sok olyan öm, tanulmány, amit figyelembe az EFSA is, illetve a német kockázatfelmérési hivatal is, amit egyébként egy zöld miniszter hozott létre, tehát ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Egy dolog a rákkeltő hatás, ott azt mondják, hogy szakszerű felhasználás mellett nincsen ö, veszély. Az is fontos, amit Bász Eichhout elmondott. Például lehetséges, hogy ez a felhalmozódás ö, ö, mindenképpen gondot jelenthet, tehát jó megoldást kell találni a glifozát számára. Van még egy terület, amiről elfeledkezünk. Nem csak a mezőgazdálkodásról van szó, lehet arra mutatkozni, melyik a jobb mezőgazdálkodás, erről nem is akarok beszélni. Gondolnunk kell a vasútra is, ugyanis a vasútnál is gyakran használnak glifozátot, um, és uh, gondolni kell arra is, hogy például a franciák egy alternatív szert használnak a francia vasútnál, amely egyébként, ha nem szakszerűen használják, még veszélyesebb, mint a glifozát a regionális vasútvonalakon a zöld környezetvédelmi miniszter Németországban megtiltotta ezt. Ez ahhoz vezetett, hogy elkezdett burjánzani a gyom, és ez pedig a vasúti közlekedést veszélyeztette. Tehát gondolni kell erre, és én nagyon sokat foglalkozok a vasúttal, mint közlekedési politikus, megkérdeztem őket, hogy ők mit gondolnak erről, és ők nem szeretnék, hogyha a glifozát körüli vitába őket bevonnák, hiszen ők próbálnak arra törekedni, hogy környezetbarát közlekedési módot találjanak. Arra kell gondolni, hogy nem csak a mezőgazdálkodásról van szó, a vasúti közlekedésről, és ott is szükség van arra, hogy másfajta megoldást találjanak. Jó, for bringing this up. No, Madame Grosset. Köszönöm, Grosztat asszony. Köszönöm, nagyon gyors leszek. Sok minden elhangzott már, és nagyon nehéz véleményt alkotnunk, mert mindenféle véleményt hallunk, és a meghallgatás során végül is még inkább összezavarodtunk, mint azelőtt. Természetesen a Cirk beszélt a potenciális kockázatokról, de azt is meg kell mondanunk, hogy új-zélandi, kanadai, japán, ausztrál, svájci, francia ügynökségek, EFSA, ECA hoz bármilyen tanulmányt nyilvánosságra ellentmondásosak a vélemények mindannyian független tanulmányt akarunk. Én ezt tényleg szeretném, de van ilyen? Mert azt gondolom, hogy mindkét oldalról lehetnek kétségeink, és én ugyan nem tiltakozom, de Lizol kollégához hasonlóan azt szeretném, hogy olyan feltételek legyenek, amelyekkel már megállap, amelyekben már megállapodtunk tavasszal. Házenkamp asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Parlament ismételten rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy meghallja az 1,3 millió állampolgár hangját, akik ezt meg akarják tiltani a glifozátot. A bizottság továbbra is kerül, amiben kerül ezt a szert, a piacon akarja tartani, nem akarja meghallgatni az állampolgárok, sem pedig az Európai Parlament hangját, csak is a Monsanto hangját hallja a bizottság. Több kolléga már elmondta, hogy az elmúlt másfél évben semmi nem változott, és megtartatjuk a régi rendelkezést, de ez nem igaz, elnök asszony. Az elmúlt héten volt egy meghallgatás a Monsanto Papers-ről, és valami tényleg megváltozott valami az elmúlt időszakban. Most már tudjuk, hogy a Monsanto egyetlen e, egy intézkedéstől sem riad vissza, hogy a piacon tartsa azt a szert, sőt, még meg is hamisítja a tanulmányokat. Nem igazán érthető, hogy az Európai Bizottság erre hallgat. Veszélyes az emberek számára, veszélyes az állatok számára, ez tenkreteszi a természetünket, és ezért eh, szerintem a három év mellett kellene kitartani, ez vállalható, mert így mindenki, a adok az állampolgárok, a kormányok is el tudnak igazodni. Názsé úr. Merci. Köszönöm a szót. Nem akarom meg ismételni azt, ami már elhangzott. Egyszerűen csak hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy az Európai Parlament dönt majd. Nem. Az Európai Parlament semmiről nem dönt, mi véleményt alkotunk egy rendkívül fontos kérdésben, amely 1,3 millió európai állampolgárt aggaszt. Ez pedig probléma, ami az európai demokráciát illeti. Ezen rendkívül fontos kérdésekben, amint az egészség, ügy, és ebben a rendkívül fontos kérdésben is. Az európai intézmények, illetve az ipari lobbik között az európai demokráciát is megsérték. És azt gondolom, hogy eljött az a pillanat, ahol az Európai Parlamentnek az ipari lobby előtt reszketnie kell, mert holnap mindannyian felelősek leszünk azért, ami elképzelhető, hogy az egyik legnagyobb egészségügyi botránya lesz Európának. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak adom meg a szót Julika igazgató személyében. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much for the... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt a bizottság javaslatát megindokolhatom, illetve nagyon határozott hozzászólásokra reagáljak a bizottság, az Európai Bizottság nevében. Tehát, hogy ugyanarról beszéljünk. 2017. júliusában nyújtotta be a tagállamoknak az Európai Bizottság azt a javaslatot, egy végrehajtási aktusról van szó, meglévő jogszabály végrehajtásáról van szó, olyan jogszabályról, amit egyébként az önök ház is elfogadott, tehát végrehajtási aktusról van szó 10 éves glifozát engedély meghosszabbításra vonatkozóan. A tagállamokkal beszéltünk erről. Legutóbb október 5-én tárgyaltunk a tagállamokról a javaslatról. Tisztáz, nem? Sem a tanácsnak, sem a parlamentnek nem küldtük meg ezt a javaslatot. A megfelelő eljárás értelmében a komitológia regiszterre került fel, és itt az intézmények számára elérhetővé vált és mivel ez egy olyan dosszé, amelynek a komoly közérdeklődésre tart számot, van egy külön websájtunk, ahova feltöltöttük a javaslatot, hogy az elejétől fogva átlátható legyen a folyamat. Ez a javaslat, amely a glifozát engedély meghosszabbítására vonatkozik, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal következtetésén alapul, amely nagyon alapos, tudományos értékelésen alapul, és figyelembe veszi az Európai Unió növényvédelmi jogszabályaiban lefektetett szigorú előfeltételeket. Az Európai ö, Vegyi Anyag Ügynökség glifozáttal kapcsolatos szakvéleményét is természetesen figyelembe vettük az anyag esetleges rákkeltő hatását illetően. És igen, ez a lépés 2016-ra datálódik, amikor is az Európai Parlament is szavazott a 7 éves meghosszabbításról, azóta az ECA megerősítette, hogy a, ez az anyag nem számít rákkeltőnek. És tényleg szeretném azt hangsúlyozni, hogy az engedély meghosszabbításának eljárása során minden vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési, átláthatósági és tudományos szabálynak szigorúan eleget tettünk, bármely uniós jogszabályról is lenne szó, amelyet egyébként még egyszer mondom, a tanács és a parlament nyilván együttesen fogadtak el hallottunk hangokat, mi szerint az Európai Bizottságnál süket fülekre találnak az európaiak aggájai. Nos, erre válaszként elmondom, hogy javaslatunk figyelembe veszi az önök 2016 áprilisi á, javaslatát is, itt egy 7 éves meghosszabbítást javasoltak, illetve az Európai Állampolgári Kezdeményezést is, amely október 6-án érkezett meg az Európai Bizottsághoz. Ezért javasoljuk azt, hogy a maximális 15 év helyett csak 10 évre hosszabbítsuk meg ezt az engedélyt. Pontosan azért, hogy ezen aggodalmakat valahogy tükrözzük a javaslatunkban. Reagálva az elmondottakra, annyit hadd hangsúlyozzak határozottan, hogy minden rendelkezésre álló információt figyelembe véve nem láttuk indokoltnak azt, hogy rákkeltőként soroljuk be a glifozátot. Egyébként a kockázat elemzési bizottság az vegyőgynak ügynökségben, illetve az élelmiszerbiztonsági ügynökségben hasonlóan vélekedett, akár csak a tagállami szakértők. Ez annyit fűznék hozzá csak, hogy a tudományos tényekről, tudományos kiadványokról itt most ilyen rövid idő alatt nem tudunk érdemben beszélni, főként nem veheti át ez a helyét egy komoly szakértők által végzett alapos tudományos munkának. Arra is rámutatnék, hogy a két említett európai ügynökség, amelyeket önök ellenőriznek, az ő véleményük szerint nem rákkeltő, tehát a glifozát, ezt jó néhány szabályozó testület osztja ezt a véleményt az unión belül és kívül. Itt valóban kanadai, ausztrál, új-zélandi és japán köztiszteletnek örvendő szabályozó hatóságról beszélünk. A WHO, a Világegészségügyi Szervezet, amely foglalkozik a FAO-WHO közös növényvédőszer maradék szakértői bizottsága ugyan erre a következtetésre jutott. Azt hiszem, hogy ez is eh, eléggé alátámasztja az érvénket. Zárásképpen tehát a glifozát az emberekben okoz-e rákot? Szerintem azt hiszem, hogy ezt kielégítően megválaszoltuk ezt a kérdést újra és újra vádolnak bennünket civil szervezetek és mások, próbálják hitelteleníteni a szakértői véleményünket ez ügyben, illetve az ECA és az EFSA szakvéleményét. Az Európai Bizottság komolyan veszi ezeket a vádakat, az itt is az imént elhangzott vádakat, és következetesen azért arra kértük az említett két ügynökséget, hogy reagáljanak érdemben ezekre a vádakra. És itt hangsúlyoznám, hogy nagyon komolyan vettük ez irányú felelősségünket. Az Európai Unió két ügynökség, illetve a Német Kockázatelemzési Intézet is nyilvánosságra hozott közleményeket, amelyekben megmagyarázta mindezt. So the criti- Tehát az elhangzott kritika, olvassa tovább igazgatóasszony, azt hiszem átlátható és világos módon kezésre került, a független európai ügynökségek véleménye tehát változatlan. Zárásképpen tehát elmondanom, elmondanám, hogy az Európai Bizottság úgy érzi, hogy hiteles és alapos tudományos bizonyítékokon alapszik a javaslatunk, amelyeket alátámasztanak szakértők és ügynökségek. Nincs oka tehát a bizottságnak arra, hogy megkérdőjelezze emnek a indokoltságát és alaposságát. Mivel követtük eh, precízen az eljárásrendet, a végrehajtási aktusra vonatkozó hatáskörünket nem léptük túl. Az átláthatósággal kapcsolatos kérdésekre reagálva annyit mondhatok, hogy szerintünk az európai társjogalkotók által létrehozott rendszer igen nagy átláthatóságot biztosít az EFSA-val kapcsolatos ügyekben, és ha már az átláthatóságnál tartunk, láthattuk a gyógyszerügynökségnél a környezetvédelemben is, hogy változik a közhangulat, ezt pedig majd figyelembe vesszük a, a az általános élelmiszer jogszabályok, illetve a növényvédőszerekre vonatkozó refit folyamat. Az elnök felszólítja a bizottság képviselőjét, hogy próbálja így 8 és fél perc után befejezni a mondani valóját. Igen, elnök azt mondja, megpróbálom roppant gyorsan. Felmerült az a konkrét kérdés, hogy az Európai Bizottság a cégek fenyegetésére reagálva javasol tíz évet? Nem. Azért javaslunk tizet és nem tizenötöt, mert egyrészt a tudományos bizonyítékok egyértelműek, de figyelembe vesszük az önök, illetve az európai, európai polgárok aggájait. Ezért javaslunk tíz évet. I'm not going to take position on very... Nem foglalnék állást a nagyon erős nyilatkozatok kapcsán, amelyek támadják az európai szabályozó rendszert, az ügynökségeket, és többek között az Európai Bizottságot is. Szerintem nincs oka senkinek arra, hogy az említett szervek munkáját guztustalannak találja, már csak azért sem, mert az önök által is elfogadott jogszabályok szellemében jártunk el. Remélem, hogy az állásfoglalási indítványt a többség nem támogatja, hiszen semmiféle kérdés nem merülhet fel azzal kapcsolatban, hogy a bizottság hatáskörét túlépte volna, és meg kell mondjam, hogy az állásfoglalási indítvány több érve is potenciálisan aláshatja az európai intézményrendszerbe, illetve a tudományos tanácsadó intézményekbe vetett bizalmat. A neonikotinoidok kapcsán például emlékeztetni önöket, hogy milyen jól működött ugyan ez az önök által olyan kritizált rendszer. Köszönjük szépen, mondja az elnök asszony. Mai nap során fogunk erről szavazni. Három állásfoglalási indítványról van szó, mind a, most a második a, a génmanipulált élelmiszerekkel, a GMO-kkal kapcsolatos. Szorít minket az idő ezért. Igen, ügyrendi kérdésben? tett asszony, elnök asszony, elnézést, hogy megszakítom, bocsánatot kérek öntől, de mi, ö, szavaznunk kellene akkor, amikor kitűztük a szavazást, hiszen a szavazási idő tiszteletben kell tartani, másképp nem fog menni, hiszen mindannyiunknak van egy év dolga. Az a baj, kedves képviselőtársam, hogy szavazni kell ezekről az ellenbetésekről, vagy tiltakozásokról, hogy ha elfogadják, hogy vita nélkül tegyük meg, akkor én ez nincs ellenvetésem, de akkor meg kell kérdeznem önöket. Valóban de rengetegszer beszéltünk erről a témáról, már a e, kívülről tudjuk az érveket. Ki e, van amellett, hogy a GMO e, tiltakozásról vita nélkül szavazzunk. Ki van mellette? Javaslatom mellett. Ellene? Tartózkodik? Jó. Akkor megállapodtunk. Akkor szavazhatunk. Köszönöm. Grosztett asszonynak a kiváló javaslatot. We don't need a debate. Okay, so everyone has its uh, voting cards. Mindenkinek megvan a szavazó kártyája, és felkészült a szavazásra. Akkor az első szavazás a glifozattal kapcsolatos kifogásra vonatkozik. Elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. And the vote is... Lezárom a szavazást. And it is adopted. We vote on... Uh, Most pedig... Um, an objection most pedig szavazunk a, az, a genetikai módosított szója babok engedélyezésére vonatkozó kifogásra szavazunk. Elektronikusan a szavazást megnyitom. And the vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk következő szavazás. Let's try to keep the voice down. Um, we vote on the objection authorizing the products uh, consisting of produce. A gémmódosított repcére vonatkozó engedélyezés kifogására szavazunk, a szavazást megnyitom. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Another objection. Újabb kifogás. A gémódosított kukoricára vonatkozólag. A szavazást megnyitom.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 munkavállalók védelme a munkahelyen a rákkeltő és mutagén anyag kitettségének első módosító mellette ellene tartózkodik, elfog, elutasítva, kettes mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, hármas mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, négyes mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, öt mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Hatos mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Hetes mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Nyolcas mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Kilenc mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Tíz mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 11 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Elektronikusan szavazunk. Végső szavazás, a szavazást megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Melin asszony. remé- igen, elnök asszony, szeretnék köszönet mondani mindenkinek, aki pozitívan szavazott ebben a témában, és megjegyezném, hogy bizottságunk másodszorra ne, készül, készít véleményt egy igen fontos témában a felelős bizottságnak, és Szerintem, amikor már bebizonyosodott, hogy valami rákeltő és egészségügyi katasztrófa fenyegeti Európa több részét, ugyanolyan figyelmet szálljunk ezeknek, mint a glifozátnak, amelyről csak gyanú merült fel, hogy rákkeltő. Köszönöm. Thank you. Now we move to the next. Köszönöm. Következő szavazás következik. Véleménytervezetről van szó. Facts and challenges for the EU apiculture sector. The rapporteur is... Dornánó jelentés következik, és ő meg is kapja a szót. Euh, Madame la Présidente. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Egy hivatalos kéréssel szeretnék élni az ECR nevében, a 28-30-as és további módosítók vonatkozásában. Köszönöm. So for this request to be accepted. Hogy ezt el tudjuk uh, fogadni, a képviselők egy negyedének kellene ezt támogatni, aki támogatja ezt a kérést, vagy inkább nézzük ezt meg elektronikusan? Ki támogatja Donánó asszony kérését? The vote is uh, closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ah, it's agreed because you You had 18. Hát, mégis elfogadtuk, mert a 18 um, szavaztak mellett, és ez több, mint egy negyede a képviselőknek. Amendment is amendment one. Egyes módosító mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. Nyolcas mellette ellene, tartózkodik elutasítva, 9 mellette, ellene, még egyszer, 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük, Nem teszik fel a kezüket. It is closed. Lezártam. Elfogadtuk. Eléggé zavaros volt. Tízes mellette. Ellene tartózkodnék, elfogadtuk Tizenegyes mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es, 24-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 25 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 26 mellette, ellene tartózkodik, Tegyék fel a kezüket, kérem. 26-os mellette, Köszönöm. Ellenem tartózkodik. Elfogadtuk. 36 mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt. A szavazást megnyitom. És lezárom. Elfogadtuk. Akkor ez azt jelenti, hogy rátérünk a 28-as módosítóra, ahol népszerinti szavazást kértek, elektronikusan nézzük ezért meg a 28-as módosítót, a szavazást már nyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 37 mellette, ellenem. 37 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene tartózkodik, fogadtuk 42 mellette, ellene tartózkodik, utasítva 43 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 44-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva a 44-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodik. A 46-ost ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 52-es. El, ellenőriznek a 47-est? Jó, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom a 47-es esetében. elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük az 53-ast. A szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 54-es név szerint a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást, elutasítva. 59-es mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 60 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 63 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 64 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 64-est. A szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 68 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 69 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Vagy ellenőrizzük inkább. A 69-est a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 70-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 71 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 72 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 73 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. Ellenőrizzük. A szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 74 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 76 mellette, elnézés, az okafogyottá vált, 77, 75 következik, mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 75-öst. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 78 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 79 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 80 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 82 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 83 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 91-es következik, mert 91-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 92 név szerint a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 99 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Nem láttam az EPP-t. 99 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Még mindig nem láttam át. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 100 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 101 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 102 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 104 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 105-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 108 mellette. 109 mellette, ellene tartozik, elfogadtuk. 110 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás, elektronikusan a szavazást megnyitom. lezárom. És elfogadtuk. Now we vote. Most pedig de nem, befejeztük a szavazást. Ez jó hír, nagyon köszönöm az együttműködést. Okay. I would invite those interested in... Uh... Rendben. Kérem, hogy akit a következő témánk érdekel, foglaljon helyet, és kezdjük el a vitát. Következő témánk eszmecsere a bizottsággal, az ICAO Korsa témában kialakult fejleményeiről. Uh, Meghívtuk a bizottságot, hogy képviseltesse magát, és kérem, hogy vitassuk meg ezt a témát. Péter Visz képviseli a bizottságot, aki a MOVE főigazgatóság főigazgatójának tanácsadója. Parancsoljon, uram, 10 percben öné a szó. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget, hogy a bizottság tagjainak beszámolhatok arról, hogy az ICAO szindioxid ellentételezés és csökkentési rendszer a nemzetközi eh, repülésben eh, témában eh, hogyan állnak a dolgok. Egyébként ezt Corsia rövidítésként ismerjük jellemzően. Az ICAO múlt héten Mexikóvárosban tartott konferenciát a fenntartható légiközlekedési üzemanyagok vagy repülőgép üzemanyagok témájában. A Corsia végrehajtására az ICAO normák és ajánlott gyakorlatok keretében kerül végrehajtásra. Egyébként ezt SARPS rövidítésként ismerjük. A Corsia folyamatban lévő ügy 2018. júniusáig nem kerül lezárásra. A SARPS és az ehhez tartozó információ 2019 elején lép majd életbe. Az 2020 júniusáig jelentkezhetnek államok, hogy részt vesznek a korziában, illetve egészen 2027-ig, amik minden évben megtehetik ezt, amikortól is kötelezővé válik ez a rendszer. Tavaly, illetve szeptember végéig 72 ország jelezte, hogy részt akar venni a Korciában az elejétől fogva. Egyébként ez a nemzetközi légiközlekedés 87,7%-át fedi le. Ez jóval jobb arány, mint hogyha kötelező végrehajtásra állapodtunk volna meg, ahogy azt eredetileg terveztük. Az Európai Parlament támogatta azt, hogy ezt az állítsuk meg az órát, módszert használjuk annak érdekében, hogy a harmadik országbeli járatokat az EU kvótarendszerből zárjuk ki. Nos, a parlament ezen támogatását nagyra becsüljük. Részt vettem a három oldalú megbeszéléseken a múlt héten, ez tovább segíti a Korziáról folyó ICAO tárgyalásokat. Egy globális piaci alapú mechanizmust szeretett volna mindig is az Európai Unió, és nagyon sokat tettek önök annak érdekében, hogy a Corsia környezetvédelmi integritásához kicsit se férhessenek. Corsia a legjobb esélyünk arra, hogy egy globális piaci alapú mechanizmust fogadjunk el, kiegészítendő más intézkedéseket, amelyeket a nemzetközi polgári köz, légiközlekedésben hoztunk, annak érdekében, hogy a kibocsátást csökkentsük a nemzetileg meghatározott hozzájárulások Párizsi megállapodás keretében értve nem tartozik ide a légi közlekedés. Másfél és két fok közötti femlegedés tőzte ki maga elé a Párizsi megállapodás, illetve nettó zéro emissziót az évszázad második felére. Ehhez Persze a légiközlekedésnek, polgári légiközlekedésnek is tenni kell valamit, ezt mi is tudjuk. Szeptember 11-15-e között megtartott ICAO irányító csoport ülésen megállapodtunk egy olyan korzia csomag tervezeten, amelyet majd javaslunk, hogy az ICAO tanács elfogadjon. Ez az úgynevezett csomag SARPS javaslatból áll, kiegészítő információból, illetve környezetvédelmi technikai kézikönyvből. A kép ami nem más, mint a Környezetvédelmi és Légiközlekedési Bizottság az ICAO-ban. Nos, ez az ICAO-nak egy tanácsadó testülete, én az Európai Uniót képviselem a képben, és bár nem vagyok teljes jogú tag, természetesen részt veszünk a vitákban. Az európai államok véleménye szerint a Corsia csomag alapvetően kielégítő különösen odafigyeltek az európai tárgyalók arra, hogy az emissziós egység kritérium megfelelő legyen, illetve a fenntarthatóság feltételei megvalósuljanak az alternatív üzemanyagokra. Az utóbbi a környezet barát üzemanyagokat támogatja, ez a környezetvédelmi pillér, a szociális pillér, illetve a gazdasági pillér közül az egyiket képviselik. Mielőtt az ICAO tanács tovább tárgyalna erről, két másik testületet is meghallgatnak. A Corsia tanácsadó csoportot, illetve az ICAO légi navigációs bizottságát. Az ICAO tanács október 30-án tól november 17-ig fog ülésezni, és a várakozások szerint döntés születik a korszél csomagról, amit aztán megküldenek a, tan- a tagországoknak kommentálásra, véleményezésre. A végleges elfogadás 2018. júniusára várható, amikor is a SARPS és a kiegészítő információk 2019 elején lépnek életbe. 2018 során a légi közlekedésben érdekelt szereplők, tehát a légitársaságok, repülőtársaságok részletes terveket kell, hogy készítsenek erre vonatkozóan. 2019 és 20-ra a nemzetközi polgári légi közlekedésben érdekelt országoknak oda kell arra figyelni, hogy a légitárságok figyelemmel kövessék az emissziójukat, és beszámoljanak erről. Ez nagyon szoros határidő, és jelentős erőfeszítést jelent majd mind a tagállamok, mind a légitárságok számára főként olyan fejlődő országokban, ahol megfelelő kapacitás, illetve tudás nincsen meg. Említettem azt, hogy globális erőfeszítéseket tesznek a tagállamok, azok is, akik az önkéntes fázisában nem vesznek részt ennek a rendszernek. Persze nem ért véget ez a korszia fejlesztés folyamata. Technikai szakértők Brazíliában találkoznak jövő héten, további technikai részleteket kidolgozni, amelyek a Corsia csomagban nem szerepelnek, de amelyekre szükségre lesz, ahogy gyakorlatban is végrehajtsuk a Corsiát. Ez a munka elsősorban a egyszerűsített monitoring és beszámolási e, eszközöket a kisebb kibocsátók számára, illetve a fenntartható légiközlekedésben használt üzemanyagokra vonatkozóan kell, hogy elkészüljenek. Nem magának az eszköznek a kidolgozásával kell majd foglalkozni, hanem a végrehajtása. Az, hogy hogy fog kinézni a rendszer, az alapvetően szerintem már eldőlt, az apró részletek, a végrehajtás részletei azonban még megoldandóak. A Corsia az évek során valószínűleg majd alakul a visszajelzések alapján, az új információkra reagálva. Az esőjen felülvizsgálat 2022-ben lesz esedékes. Végezetül, elnök asszony, Mexikóvárosban került sor a második ICAO konferenciára alternatív repülőüzemanyag témájában. Itt a nyilatkozatban azt is kimondtuk, hogy a, a és idézem, a konferencia felismeri, hogy a légiközlekedésben használt üzemanyag fenntarthatósága nagyon fontos ahhoz, hogy a széndiokszid kibocsátás a nemzetközi légiközlekedésben csökkenjen. A fenntarthatósági kritériumok alkalmazása val tudjuk ezt biztosítani, ahogy arról az ICAO jelenleg tárgya idézett vége. Kvantitatív célokat, tehát szemszerűsített célokat nem állapítottak meg a fenntartható üzemanyagok témájában, de az világos minden szereplő számára, hogy több bet kell tennünk, nagyobb erőfeszítésekre van szükség, illetve hogy a fenntartható üzemanyagok használata nagyon sokat segíthet abban, hogy a nemzetközi légiközlekedés közlekedés széndiokszid kibocsátása csökkenjen. Az elmúlt hónapok eredményei azt hiszem jól mutatják, hogy a nemzetközi légi, polgári légiközlekedés valóban komolyan veszélyezte ezt feleset. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy felolvashattam a hozzászólásomat, és természetesen a további kérdésekre szívesen válaszolunk. Uh, köszönöm szépen. Görling asszony, parancsoljon, nőni a szó. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Köszönöm, Peter, a tájékoztatást. Csak egy-két kérdésem lenne. Azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy milyen fontos a Korszia és a SARS. Azt hiszem, ez érthető az európai parlamenti képviselők számára, erről nem akarok sokat beszélni. Csak egy-két kérdésem lenne, és elnézést, hogyha már tudnom kellene a választ rá, de nyilván nem volt időnk a három oldal egyeztetések óta, és valószínűleg nem tudtuk tanulmányozni a weboldalt sem ennek érdekében. Nos, ami a kép ajánlásait illeti a tanácsnak. A kérdésem az, hogy vannak-e ilyenek, és nyilvánosak-e, hogyha nem, akkor lesznek-e, mert az átláthatósággal kapcsolatban nagyon sok az aggályunk, főleg így ebben a témában. Tudom, hogy mielőtt október 30-án tárgyalnak erről, a weboldalon megjelenik majd, de most ott van-e? És ezen kívül talán még véleményt is alkothatna arról, hogy mint Európai Uniós képviselő a képen, az környezetvédelmi épséget meg tudják-e védeni. Tehát elmondaná-e, hogy mi a véleménye arról, hogy milyen mértékben védik ezek az ajánlások a környezetet. Persze mondta, hogy még van tennivaló. Csak szeretném érzékelni, hogy mi az egyensúly ezen a téren. Tehát, hogy milyen messze jutottunk el, és még mennyi van hátra. Aztán van egy konkrét kérdésem is, mert lehet, hogy nem jól értettem, amit mondott. Tehát 2019-20-ban beindul végül is ez az MAV, és azt hiszem azt mondta, hogy ez minden légitársaság számára problémás, főleg a fejlődő országokban, még azok számára is, akik nem léptek be ide. Tehát egyértelműen tisztázunk. A légitársaságok kísérleti szakban nem léptek be, de az ICAO tagjainak el kell fogadniuk ezt az eljárást, annak ellenére, hogy beléptek, nem léptek a kísérleti szakaszban is. Köszönöm. Lizle úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Péter Fisznek is az információkat. Mivel tegnap este történt mindez, ezért szeretnék Görling asszonynak és másoknak is eh, közvetem mondani, ezért sikerült elérni a Stop the Clock megállapodást. Nem voltam százszerzelékosan elégedett, de szerintem még mindig így jobb így kompromisszumokat kötni. 2023-ig az európai járatokat számoljuk az ETS-be, de ismételten az a helyzet állt elő, hogyha nincsen törvényi változtatás, akkor a teljes hatály lesz érvényben, ezzel jó akaratot akarunk mutatni az ICAO irányába, másrésztről viszont nyomást is gyakorolunk. Azt mondjuk, hogy ha üres a megállapodás, és ez nem segíti a környezetet, akkor ott van az az opció, hogy az EU ETS a harmadik országokból származó járatokra is érvényes lesz. Egy dolgot szeretnék megemlíteni, ahol az Európai Bizottságtól információt kérnék, de azt is szeretném, hogyha egyértelmű irányba haladnának a tárgyalások során. Minket az offset minősége érdekel. Európában az ipar többi része szempontjából megszüntettük az offsetet az ETS-ben, és ezért ügyelnünk kell arra, hogy ami az ICAO-nal történik, az ne okozza ugyanazt a problémát, amit korábban Európában láthatunk a rossz offsetek kapcsán. Volt egy olyan élményünk, amely kicsit azért elgondolkodtatott bennünket. Komoly képviselői az európai légi társaságoknak azt mondják, hogy nem fogunk fákat ültetni, gondoljunk csak a LULUCF vitákra, de a klímakonferencián az ICAO főtitkára egy olyan videót mutatott, amely azt mondta, hogy az ICAO szerint az offset számára a legjobb megoldás a fák ültetése. Kíváncsiak vagyunk, hogy a bizottság milyen álláspontot képvisel, reális-e az, hogy ezt az eléggé vitatott offsetet ki tudjuk-e venni. Ami rám nagy benyomással volt, és pozitív módon, és reményt kell adnunk a dilema kapcsán. Szeretnék mindannyian repülni, de hogyha úgy megyünk tovább, mint eddig, akkor a légi közlekedés lesz a nagyobb probléma a klímavédelem szempontjából, ezt is meg kell oldanunk. És a klímakonferencián azt láttam, hogy az ICAO képviselői hosszú távú elképzeléssel rendelkeznek a klímasemleges repülés tekintetében. Ehhez tartozik a fotovoltaika, egy olyan fajta technika is, eh, amikor a, a földön dolgoznak fenntartható energiával, de szükség van a fenntartható bioüzemanyagokra is, ez az ICAO jelentés, amelyre majd szavazunk a jövő héten. Nagyon fontos az, hogy a fenntarthatóan elérhető bioüzemanyagokat tartalékba helyezzük a légközlekedés számára. Nem lehet, hogy ezt csak a, a közötti közlekedésben használjuk, ahol már más elérhető, például a az elektromos autók, tehát ezzel valamit tennünk kell, és úgy vélem, hogy az a javaslat, amelyet Eichhout kollega tett az elnök jelentéstevőkkel, az jó. A kérdésem az az, hogy önök hajlandó -e átvenni ezt a javaslatot, hisz, hiszen lehet, hogy a bizottsági javaslat nem ad elegendő ösztönzést az ipar számára ahhoz, hogy bioüzemanyagokat alkalmazzanak a légközlekedésben. Köszönöm szépen, Meissner asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a bizottságnak is a jelentést. Meg vagyok arról győződve, hogy amit eddig tettünk, az ICAO tényleg a Korsziával sikeres lehet. Nagyon fontos, hogy a klímakonferencia, illetve a megállapodás céljait elérjük, és nagyon fontos, hogy ebben mindenki részt vegyen, hogyha 70% az országoknak ebben részt vesz, az már önmagában siker. Optimista vagyok, hogy nem csak a alternatív üzemanyagokat, hanem a könnyebb öm, anyagokat is figyelembe veszik majd a repülőgépek tekintetében, hiszen minél könnyebben egy repülő, annál kevesebb üzemanyagot használ fel. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy itt javítani lehessen. Ezért egy konkrét kérdésem van az Európai Bizottsághoz. Ön azt mondta, hogy alternatív üzemanyagokat megvizsgálják, konkrét példákat már említették-e. A, mi a helyzet a repülőterekkel? Tényleg fenntartható forrásból jön-e az áram? voltak-e már konkrét javaslatok, engem ez érdekelne. Thank you very much, Madame Dali. Köszönöm szépen, Dárdi asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Elsősorban köszönet Peter Visznek a tájékoztatásért a tegnapi megállapodásról. Igaz, hogy az intézmények jó jelzést közvetítenek az ikeo de az is igaz, hogy mindenkinek egyszerre kellene fellépni, és erről már többször volt szó itt a szakbizottságban, főleg amikor a párizsi megállapodásról beszélünk, mert mindig is arról ö, arra próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy minden ágazat, minden érintett fél egyszerre kell, hogy csökkentse a kibocsátásokat. És nem kivétel ez alól a nemzetközi repülés sem ez teljesen világos volt, nem csak a parlament számára itt, hanem az iko nak is, az iko nak Most jött el a pillanat, hogy bebizonyítsa azt, hogy proaktívan jár el, hogy megfelelő intézkedéseket hoz, amelyeket könnyen bevezethet az iparág, de amely pozitívan változtat a helyzeten is. Itt a kérdésem a bizottsághoz. Ugyanis az jó, hogy halljuk a kezdeményezéseket, intézkedéseket, amelyeket az ICAO szándékozik bevezetni, de hogy tudjuk biztosítani azt, hogy ami aztán tőlük jön, azt az eredményt hozza, hogy az repülés fenntarthatóan fejlődik, megfelelő lábnyomot hagy, és hozzájárul az éghajlatváltozás elleni harchoz. Úgyhogy mindennek hihetőnek kell lennie, reálisnak, de valamilyen változást is kell hoznia. Úgyhogy szeretném, hogyha a bizottság erről néhány megjegyzést tenne. Van még egy másik dolog is, amiről kérem a bizottság véleményét, nevezetesen az IKEO bioüzemanyagokkal kapcsolatos álláspontja, mert ugye 2%-os a cél 2025-ig, mint csökkentés. Jó lenne tudni, hogy a bizottságnak mi a véleménye erről. Köszönöm szépen. Köszönöm. Más nem akar hozzászólni, legalábbis a listám szerint van-e még valaki? Akkor visszaadom a bizottságnak a szót a válaszadás jogán. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket, megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy válaszoljak rájuk. Julie Görling hogy a tanácsnak ajánlott dokumentumok nyilvánosak-e a kép részéről? A válasz, válasz az, hogy nem. A kép, ahogy Görling asszony is tudja, és a szakbizottság más tagjai is, hiszen voltak már itt egy pár szól az elmúlt két év során, a kép tanácsot ad, szakértői tanácsot a tanácsnak, de döntései, dokumentumai nem nyilvánosan hozzáférhetők. A kép azonban az államok képviseléből áll, de ugyanakkor az érintettek is képviseltetik ott magukat, mint az iparág, illetve a civil szervezetek képviselői, úgyhogy eléggé széles a skála. Hogy ez mikor lesz nyilvános? Akkor, hogyha elfogadják a szárpot, ez 2018. júniusa. Ez már túl késői időpont az államok, az országok, illetve az érintettek számára. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben az esetben az IKEO kivételt kíván majd tenni, legalábbis megpróbál, hogy az információt minél előbb, ennél hamarabb rendelkezésre bocsátja. Pillanatnyilag azonban arról nem tudok semmit mondani, hogy mikor. ami a környezet épségét illeti. Görling asszony, Liesel úr, Meissner asszony is kérdezette ezzel kapcsolatban, és Dári asszony is. Az egyik dolog az, hogy az ellentételezéssel, hogy itt nem csak az repülés terén kell lépni, hanem más ágazatokban is, a termelői ágakban valószínűleg. Tehát a fontos a kritérium ezen a téren, és itt vannak kritériumok, amelyeket el fognak fogadni. Ezek pedig nyilvánvalóan tükröznek környezetvédelmi aspektusokat is, mint például, hogy az adott projekt által létrehozott kibocsátás csökkentést ki lehessen számolni, megfelelő módszereknek köszönhetően, ugye a Kyoto jegyzőkönyvben elfogadottak alapján, hogy mennyi egységnyi kibocsátás csökkenést érünk el. Aztán kiegészítő jelleget is tartalmaz. Például mi történne, hogyha az ellentételezési kezdeményezés nem lenne. Aztán a nyomon követhetőség. A létrehozott egységeket például nyomon kell tudni követni, hogy nehogy duplán számoljanak velük. Ez az egyik legfontosabb elv, amely alátámasztja ezt a kritériumot. Nyilván nem akarok itt most mindent felsorolni, de vannak olyan dolgok benne, amelyek az ilyen ellentételezési program keretén belül a környezet épségének megőrzését célozzák meg. Aztán alternatív üzemanyagok. A korsz értelmében, ha valamilyen keveréket használ egy légitársaság a fenntartható üzemanyagból, akkor kibocsátását ennek következtében csökkenteni kell. És ezt ki lehet valahogy számolni, hogy hogyan. Ez is egy ösztönző a légitársaságok számára, hogy több megújuló energiaforrásból származó üzemanyagot számoljanak, használjanak fel. Mindazonáltal ennek fenntarthatónak is kell lennie, és ilyen jellegű kritériumok is vannak, amelyek egy másik aspektusát érintik a környezetvédelemnek és Julie Girling utalt is erre. Nos, ami a többi kritériumot illeti, minimális szinten az üzemanyagok felhasználása során csökkenteni kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Aztán szociális, környezetvédelmi kritériumokat is, mint például a víz felhasználása, stb tehát nem csak a üvegházhatást okozó gázokra koncentrál. Egy másik kérdése is válaszoltam ezzel, azt hiszem, Peter Lizé volt, hogy milyen projektek, milyen fajta projekteket haznak jóvá. A korszában nincsenek pozitív vagy negatív listák, hogy milyen projektek elfogadhatók projekteknek a kritériumokat kell teljesíteniük, és eddig az egyetlen olyan program, amely ennek megfelel, amely a korszjának megfelelő értékeket állít elő. Nyilván nagyon bölcs dolog lesz ez, mint a fenntartható repülési, repülésben felhasznált üzemanyagok engedélyezése is. Ugye a parlamentben is folynak most tárgyalások a fenntartható üzemanyagok, azok a nemzetközi repülésben pillanatnyilag úgy kerülnek felhasználásra, hogy a nemzetközi kötelezettségvállaláson túl léteznek a párizsi megállapodásnak megfelelően, de gyakorlatilag semmilyen garancia nincs arra, hogy a felhasznált üzemanyagok fenntarthatóak. Végül Dali asszonynak válaszolva, hogy biztosak lehetünk abban, hogy az EKO csökkenti a, a kibocsátásokat? hogy az elkövetkezendő évtizedek során valószínűleg nő majd a kibocsátás szerintük, de van egy csomó olyan intézkedés, amely le akarják lassítani ezt a növekedést, és végül aztán csökkenteni a kibocsátást. Itt három pilléről beszélhetünk, hogy hatékonyabban irányítsák a légiközlekedést. A második pillér fenntartható alternatív üzemanyagok alkalmazása. A harmadik pillér a CO2 kibocsátás, vagyis a technológia, hogy csökkenjen minden egyes repülőgép kibocsátása. Tehát ez az a három pillér, amelynek segítségével hosszú távon csökkenthető a kibocsátás. És a korszia ellentételez, nem föltétlenül ö, csökkenti a kibocsátást, de ugyanakkor kitölti a hiányokat egészen addig, amíg hatékonyabb repülőgépeket nem gyártanak, vagy nagyobb mennyiségben nem használják az alternatív üzemanyagot. Végül pedig az, az ICAO e semmiféle számszerű célkitűzést nem fogadott el a fenntartható alternatív üzemanyagok használata terén. Mexikóban a múlt héten volt erről vita, és a döntés értelmében az várható, hogy megnő ezek használata, de fenntarthatóan kell lenniük, azonban kvantitatív célokat nem fogalmaztak meg, még 2025-ig sem. Remélem, hogy sikerült ezzel válaszolnom a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel a következő napi rendi pontra térünk át. Ez a Költségvetési Szakbizottság saját kezdeményezésű jelentése, az Európai Unió saját forrásairól szóló rendszer, Ivo Belit úr a jelentés készítője. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Um, uh, Köszönöm szépen, nagyon érdekes kommentárokat kaptunk. Azt hiszem, hogy egy e- Echo Tour ne menjen, hát most lesz igazán izgalmas a dolog. Na de hát, visszatérve az, arra, amit mondtam, mivel korlátozott a terjedelem, ezért egy informális feljegyzést is készítettem, ami a parlamenti eljárás miatt nem hivatalos. If you wish to speak, you can, you can do it outside the room. Thank you so much. Kollégák, fontos témáról beszélünk, akinek beszélgetni valója van, azt kérem tegye meg ezt tegye meg ezt az üléstermen kívül. Még egyszer kérem a kollégákat, hogy tiszteljék meg egymást nagyobb figyelemmel. Beletúr parancs, ön folytassa. Köszönöm, Pável. Tehát, ahogy mondtam, egy informális fejezést is készítettem, amely részletesebben beszél arról, hogy a véleménytervezetben pontosan miről beszélünk. Ezt ma reggel mindenkinek megküldtük, remélhetőleg mindenki olvasta már. Komoly további befektetésekre lesz szükség annak érdekében, hogy az unió prioritásait végrehajtsuk, terrorizmus harc, védelem, védelmi együttműködés, de hát a mi szakbizottságunkhoz tartozó témákban főként a fenntartható alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra való átállás, illetve az Energia Unió céljainak teljesítése, mely ez egyik fontos és az Európai Uniónak ahhoz, annak érdekében, hogy hát igen, hogy ez valóban reális és gyakorlatban is megvalósítható legyen, mindenképpen hatékonyabb uniós költségvetésre van szükség. Ehhez megfelelő érvekre van szükség, alapos érvekre. Ezért a véleménytervezetben azt javasoljuk, hogy kézzel fogható projekteken alapuljon ez egyértelmű európai hozzáadott értékkel rendelkezzen. A fő elv az európai hozzáadott érték, hogy olyan dolgot hajtsunk végre, amit nemzeti szinten nem tudunk megtenni. Hál' Istennek nem nulláról indul mindez. Az Európai Bizottság úgynevezett reflexiós papírja, azaz gondolatindító dokumentuma jó kiindulási pont számunkra. Albrecht és Thomas kollégák készítettek erről véleményt, és a Monti jelentést se felejtsük el, ez egy hosszú, sok javaslatot tartalmazó jelentés, amely valóban inspiráló volt mindannyiunk számára. A Monti csoport ugye a saját források rendszerére vonatkozóan jött létre. Nagyon sok fontos európai hozzáadott értéket tartalmazó projekt jött létre. Gondolok itt az energia infrastruktúrára, energia tárolás, megújuló energia források, alacsony széndiokszid kibocsátású energiatermelés, és így tovább, és így tovább mindenki jól ismeri ezeket az európai hozzáadott értékre azt hiszem nem kell itt most kis előadást tartanom. Ezért elnök úr, hogyha megengedik, akkor olyan egy mm, javaslatokról beszélnék, amelyek szerepelnek itt a jelentésben. Természetesen a saját szakterületünkre koncentráltunk, az, ezek közül az első az ETS volt, az ETS rendszer átdolgozása folyik, én vagyok az árnyék előadója ennek a jelentésnek, de a jelenlegi megközelítésnek megfelelően az negyedik fázis aukciós bevételei a közös európai projektekre elkülöníthetek lennének. Az ETS aukciók teljes kvóták aukciója két évvel ezelőtt 3,6 10 milliárd eurót hozott a konyhára, hát ez nem kevés pénz. A négyes fázis 2021-től indul, várakozások szerint a tagállamok innen származó bevételei csak növekednek majd. Ezek természetesen az Európai Unió számára új lehetőséget nyújt arra, hogy az extra bevételeket valahogy megpántlikázza, elkülönítse olyan uniós projektekre, amelyek komoly európai hozzáadott érteket képviselnek. Sokkal többet hozhatnak, mint amit a tagállamok külön tehetnének. A második ilyen terület, ami ide tartozik, ez a közlekedés, ami szintén hozzánk tartozik a mi szakbizottságunk tárcájához. Az Európai Bizottság a májusban a szünet előtt tett javaslatot arra, hogy a meglévő vagy tervezett útdíj rendszereket mindenképpen harmonizáljuk. Ezek a, a közösen elfogadott rendszerből származó útdíj bevételeket is esetleg, ha nem is teljesen, de részben közös európai projektekre fordíthatnánk. Ha példát kellene hoznom, akkor például a folyami hajózás témája lehet egy ilyen fontos téma, illetve a nagysebességű vasúthálózatok fejlesztése, illetve a közút biztonság javítása. A harmadik potenciális új bevételi forrás lehet, most itt nem sorom fel az összeset, tényleg csak egy párat ragadok ki, mert korlátozott idő a rendelkezésre, ez a carbon pricing, ugye az ETS, az egy teljesen különálló rendszer, a carbon pricing az teljesen más, ez egy új saját forrás lehet, az egységes belső piacon. Az Európai, az Európai Bizottság pár évvel ezelőtt javasolta azt, hogy egy hasonló rendszer dolgozzunk ki, de hát ez kudarzva fulladt végül, semmi nem lett belőle. Ezért javasoltuk azt az alternatívát, ez egyébként nem olyasmi, amit mi találtunk ki, hanem a Monti jelentésből másoltuk át, mert úgy éreztük, hogy ez nagyon jó ötlet. Egy, a jelenlegi áfa rendszerhez hasonlítana, de lenne egy további előnye is, mind az importált, mind a helyileg elállított termékekre vonatkozna. Ez, szerintem ezt is érdemes átgondolni. a jelenlegi áfa alapú forrás helyét ez a jövőben esetleg ö, teljesen átvehetni. Végül az uniós jogszabályoknak nem eleget tevő tagállamokra kiszabott büntetések is egy új forrást, költségvetési forrást jelent, jelenthetnének alternatív elszámolási módszerekkel az ebben rejlő lehetőségeket sokkal jobban kihasználhatjuk, de hát ezt részletesen kifejtjük a jelentésben, ezt most, ettől most megkímélem önöket, esetleg a, ha felmerülnek kérdések, akkor erre reagálok végezetül. Tényleg végezetül, kedves kollégák, azt javasoljuk, hogy e, a villamos áram alapú, illetve az üzemanyag alapú díjak bevezetését nem támogatjuk, legalábbis ebben a jelentésben nem beszélünk erről. Az Európai Bizottság már felvetette ennek az ötletét, de a tagállamok ezt egyértelműen elutasították a tanácsban. Egyhangúság van, e tekintetben ez sehova sem vezet, sehol sem vezetett korábban sem, ezért ezeket a javaslatokat itt egész egyszerűen kihagytuk nem is azért, mert nem értünk vele feltétlenül egyet, hanem azért, mert úgy láttuk eddig ennek sem, nem sok esély volt megvalósítani a gyakorlatban. Köszönjük! Uh, Köszönöm, most pedig a különböző politikai frakciók árnyék tevő, illetve hozzászólói következnek, Tali asszony az SZND részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és hadd mondjak köszönetet Ivo Beletnek, a jelentés készítőjének ezen véleményért. Most Nikos Andrulakiszt helyettesítem, aki a szocialisták és demokraták ennyi jelentéstevője. Szeretnék a nevében is elnézést kérni, hogy nem tud ma itt lenni. Az ő nevében fog tehát szólni. Az EU rendszer, az EU saját, befor, saját forrásainak meg, reformálása nagyon fontos, figyelembe véve azt, hogy hamarosan újra tárgyalások lesznek az új MFF-ről, illetve az Egyesült Királyság hozzájárulásáról is a Brexit után. Szeretnék Ivo, Ivónak köszönetet mondani a véleményeért, mert szerintem ez egy jó kiinduló alap, és számos javaslattal egyetértünk, persze szeretnénk továbbá vitázni olyan kérdésekről, amiket szerintünk még kicsit lehetne javítani. Különösképpen igaz az, hogy plusz befektetésre van szükség ahhoz, hogy a Párizsi megállapodás értelmében tett kötelezettségvállalásainak meg feleljünk. A, a kollégám is támogatja a motorüzemanyag megadóztatását, illetve a szén eh, kiigazítási mechanizmust, amelyet eh, alkalmaznánk eh, minden termékre, amely a belső piacon megjelenik, és ez alapján megbecsülnénk az EU termeléssel szembeni becsült szénrész kibocsátást. Továbbra is várjuk a jó együttműködést Ivóval, illetve a többi elnyékjelentéstevővel. Köszönöm szépen, Miriam! Az LCR e nem, neve, nem, nem nevezett meg elnyék jelentéstevőt, így most az ALDE következik. Köszönöm szépen, elnök úr, én üdvözlöm ezt a vitát, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen alternatívák vannak az Európai Unió saját forrásai számára, de úgy vélem, hogy jövőben is meg kell tartani az eddigi saját forrásokat. Egyetértek azzal, hogy az elektromossági megadóztatása, a üzemanyagok megadóztatása túlságosan nagy ellenkezést válthat ki. Szerintem ezek így nem alkalmasak a saját forrásokra. A jelentéstevő azt kéri, hogy elemezzük a különböző nemzeti útdíjakat, de én úgy vélem, hogy ez problémás lehet a tagállamokban, azokban, ahol nagyok a távolságok, és főként olyan személyek számára, akik távoli területen élnek, ahol a, a közlekedés nem elérhető. Úgy vélem, hogy a környezeti kérdésekhez kötődő javaslatok gondja az az, hogy a költségeket nem lehetne jól elosztani. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Igen, kérem kapcsolja ki a mikrofonját, vagy később. Katarzyna Konyecsnya következik. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Néhány szót hadd szóljak röviden. Először is hadd mondjak köszönetet Belet kollégánknak, hogy előkészítette ezt a szöveget. Amikor jövőről beszélünk, akkor meg kell néznünk a múltat, és le kell vonni a következtetést a múltból. El kell azon gondolkodnunk, hogy tényleg képesek vagyunk-e a jelenlegi erőforrásokat megfelelően felhasználni, mert szerintem gondok vannak a jelenlegi források hatékony felhasználásával. El kell kerülnünk azt, hogy ugyanabba a csapdába essünk mindig bele. Ugyanis, hogyha néhány tagállam továbbra is védi a saját piacát, még akkor is, hogyha nem lenne szabad tenniük, és több energiát kellene felhasználniuk, amit a színbe elő, akkor a kérdés az az, hogy olyan fogunk a jövőben eljárni, hogyan tudunk eljárni a jövőben úgy, hogyha most még nem minden teljesül, ahogy kellene. Ha megnézzük a jövőt, akkor mi egyértelműen támogatjuk a specifikus projekteket, támogatjuk azt, hogy bizonyos fajta bevételeket különítsünk el erre a célra. De üdvözöljük a jelentéstevő azon kijelentését, hogyha mi többet szeretnénk alkalmazni az ETS, illetve hasonló rendszereket, akkor több adót, illetve bevételt kellene generálni a rendszer számára, ugyanis egy utat választottunk, ezt kell követnünk, és nem szabad más megoldásokat választani, és más más megoldásokkal ezt kombinálni, ami gyakran előfordul az EU politikák kapcsán. Tehát azt támogatjuk, amit a jelentéstevő javasolt. Viszont van egy kis fenntartásom egy ponttal szemben a jelentésben. Ez pedig a következő. Jelenleg néhány tagállam már alkalmazza az ETS rendszerből származó bevételeket zöld projektek esetében. Szeretnénk azt biztosítani, hogy ezek az országok ne veszítsenek pénzt el a jövőben, hiszen néhány ország már most is nagyon szorosan követi az EU politikákat, és ezeket az országokat a jövőben megbüntetnék, hiszen ők már hamarabb elkezdtek valamit, mint a többiek, és így valamit elvennénk tőlük, amivel most rendelkeznek, amit most már tesznek, és ez, amit tesznek, ez pozitív és hozzájárul az állampolgárok életéhez. Lesznek módosítóink, Köszönjük a munkáját, és várjuk az együttműködést, és hadd mondjam el, hogy rendkívüli módon örülünk annak, hogy a szakbizottságunk foglalkozik ezzel a jelentéssel, nem szabad, hogy csak a költségvetési szakbizottság foglalkozzék ezzel. Köszönöm szépen. Eckhout urat nem látom, nem tudom, itt van-e? Nincs. Az EFTD képviseletében Pedicini úr ő sincs, ENF sincs. Na jó, hát akkor több időnk marad, és így a bizottságnak adom meg a szót. Parancsoljon! Köszönöm, tisztelt elnök úr, hogy lehetőséget nyújtott számomra, néhány gondolat megfogalmazására ebben a témában, amelyről már a jelentés készítője mm, a fontosabb kérdésekben beszámolt. Egy-két elemre hadd emlékeztessek. Nagyon nehéz ez a téma, ebben egyetértünk mindannyian, és szükségünk van a nemzeti parlamentek ratifikációjára is. Már 30 éve próbáljuk megreformálni ezt a rendszert, és a tárgyalások rendszeresen kudarcba fulladnak. Legutóbb tehát az a döntés született az előző több éves pénzügyi keret elfogadásával, hogy másképp járunk el. Ezért jött létre a Monti csoport, három európai parlamenti képviselővel, három biztossal, és három olyan taggal, akiket a tanács nevez ki, akik együtt gondolkodnak, és az év elején jelentést készítenek. Nos, ami az újdonságokat illeti, hogy legközelebb sikerüljön reformálni a rendszert. Először is ön is kiemelte, hogy meg kell vizsgálni, hogy a költségvetés finanszírozása hogyan is áll összességében. És itt jelenik meg a projektek értéktöblete, az Európai Uniós prioritás, ami rendkívül fontos. Ugyanis eddig az uniós költségvetés, a saját források, amelyek ezt finanszírozzák, igazándiból nem kapcsolódtak a szakpolitikákhoz, a prioritásokhoz, vagy a többletértékhez. A cél az, hogy ha új saját forrásokat keresünk, akkor legyen ennek is többletértéke, mert annak függvényében, hogy milyen saját forrásokat választunk, ezek kísérhetik a szakpolitikákat is. Ez egy új elem. Nos, ami a jelölteket illeti, és amelyekkel most foglalkozik, a foglalkoznak a biztosok, olyanok, amelyek közül sok az úgynevezett zöld kosárhoz tartozik, környezetvédelem, közlekedés terén. Ezért aztán a Környezetvédelmi Szakbizottság véleménye rendkívül fontos a Költségvetési Bizottsági jelentés szempontjából pillanatnyilag, tehát még a gondolkodás stádiumában vagyunk, semmilyen lehetőséget nem vetettünk el, vagy adtunk hozzá lehetőségekhez. Vannak olyan témák, amelyekről azért gondolkodunk, mert elhangzottak, vagy éppen az Európai Unió állapotáról hallott beszédben is benne voltak, vagy a szorboni beszédben, vagy a karbon árazásában, amelynek ugye a határon is van bizonyos jelentősége, és ami egy kicsit talán el, jobban előtérbe került, mint vártuk korábban. Mindezekről a témákról még folyik a fejtörés, és a bizottság a következő több éves pénzügyi kerettel együtt fogja javaslatát benyújtani 2018 májusában, ugyanis ezek is részét képezik a több éves pénzügyi keretnek. Köszönöm. Köszönöm, bizottság. És a konklúzió ö, levonása érdekében Ivo beletél szó. Köszönöm szépen! Persze vannak még nyitott kérdések, amelyeket meg kell vitatnunk, de a fő vonalak nagyon közelítenek egymáshoz. Feljegyeztem, amit Dali asszony mondott, Andrea Lekis úr a mechanizmusról, ezt a kilences pontban említettük véleményünkben, úgyhogy tökéletesen egyetértünk, ezt meg kell vizsgálnunk, vagy legalábbis meg kell kérnünk a bizottságot, hogy vizsgálja meg. Jetem aki asszony feljegyeztük, amit mondott, a lehetséges problémákat illetően, ami a közúti ö, kérdéseket illet, és a hosszú, ö, nagyobb távolságokat. Hadd mondjam el, nem az a szándékunk, hogy új kötelező programokat akarjunk a tagállamokra kényszeríteni, hanem a már létező helyi adókból kiindulni, hogy operatívan eljárhassunk, és lássuk, hogy hogyan tudjuk elkülöníteni a jövőben. Felírtuk azt is, amit az elektromos áramról, a gépjármű vek üzemanyagáról mondott, de ezt a többi árnyékjelentés készítővel is meg kell vitatnunk, Katerina Konecsna főleg a kibocsátási rendszert említette, nagyon közel vagyunk egymáshoz ebből a szempontból. Nos, ami a korábbiakban történt, ezt kell megvizsgálnunk, és hogy tudunk javítani ezeken a forrásokon, még hatékonyabban felhasználni őket. Ami a kibocsátási rendszert illeti, valóban az a helyzet, Uh, Amikor új rendszereink vannak és rendelkezésre állnak, akkor addig azért valamit folytatni kell a régi rendszereket. Természetesen a tagállamokat nem büntethetjük azért, hogy erőfeszítéseket tettek ez idáig. Tehát a jól teljesítő tagállamokat nem büntethetjük, ez világos, talán alaposabban meg kell vizsgálni azt, hogy az ETS-ből származó bevételeket milyen projektekre köthetjük például a GNI alapú befizetéseket, így csökkenthetjük annak érdekében, hogy elkerüljük azt a helyzetet, amit Katarina nagyon helyesen már említett. Köszönöm az Európai Bizottság által elmondatokat. Valóban a bizottsággal szorosan együtt kell működnünk ez ügyben, és remélem, hogy az árnyék előadókkal a továbbiakban is jó lesz az együttműködés. Köszönjük! A módosítók benyújtásának határideje 11 óra október 17-e, december 7-én fogunk szavazni, és a budgetban februárban és a plenárison márciusban, ha minden jól megy. Következő rendi pontunk a fehérje növények ösztönzésére irányuló európai stratégia, a fehérje és hüvelyes növények a ösztönzése az európai mezőgazdasági ágazatban a vélemény előadója Hölvényi György kollégánk a néppárt nevében parancsoljon öné a szó. Thanks a lot, Mr. Chairman, dear colleagues. Um... Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Ha nem bánják, akkor anyanyelvemen folytatom, mert mindig örülök, hogyha használhatom. Szeretnék ma beszélni, amely évek óta megoldatlanul szerepel az uniós napirenden, az Európai Parlament hasonló tárgyú jelentése már évekkel ezelőtt, ugye hat évvel ezelőtt megállapította, hogy az európai fehérje növénytermelés az EU szántó területének mindössze 3-4 százalékát foglalja el, mi alatt a növényi fehérjében gazdag nyersanyagaink It's okay? So, mindegy 70 százalékát, 70 százalékát importáljuk. Az Európai Unió évtizedek óta képtelen saját termelésből kielégíteni a magas fehérje tartalmú takarmányok iránti belső igényt, így azok túlnyomó része Dél- és Észak-Amerikából érkezik, és főként szinte kizárólag géntechnológiával módosított szójababot és repcét termelnek. Sajnos ezen adatok azóta se változtak számunkra kedvezően. A napnál világosabb, hogy Európának új átfogó fehérje politikára van szüksége. Olyan stratégiát kell kialakítanunk, amely európai forrásokat jobban kihasználja, és ami még fontosabb, hogy ellensúlyozza az élelmiszerekben és állati takarmányokban felhasznált fehérje növények, főként a szójabab nagyfokú tengeren túli importfüggőségét. Tisztelt kollégák, az európai felmérések bizonyítják, hogy a fogyasztóknak igényük van tiszta genetikai mentes egészséges élelmiszerekre. Fel kell ismernünk, hogy a mezőgazdaság GMO mentességének megőrzésért folytatott küzdelemben már amelyik országokat ez érint, a kiváló minőségű GMO mentes fehérje növények arányának növelése is elengedhetetlen. Tehát a függőség és a GMO mentes ügy ilyen módon mindenképpen összefügg. Most őszintén mondom, hogy magyar képviselőként is büszkeséggel tölt el, hogy 2013-ban Magyarország meghirdette a saját nemzeti fehérje programján túl az Európai Unióban is élére állhatott a GMO-mentes fehérje önrendelkezés célzó kezdeményezéseknek, és ilyen nagyszerű kezdeményezések például a Dunaszója nyilatkozat, a Szövetség a GMO-mentes Európáért. És ami ennél is talán fontosabb, hogy idén nyáron, ugye július 18-án magyar-német közös kezdeményezésre ugye 14 uniós tagállam írta alá az európai úgynevezett szója nyilatkozatot, amelynek egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a fenntarthatóság megőrzése mellett az alternatív fehérje növények széleskörű alkalmazása, kiváltva az import GMO szójababot és szójadarát. Mindezen európai fejleményekkel összhangban a véleménytervezetem az alábbi üzeneteket fogalmazza meg ugye a mezőgazdasági bizottság számára. Öt pont van nagyon röviden. A fehérjenövények termesztése a nagyrészt import GMO szója kiváltásán túl a fenntartható mezőgazdasági termeléshez is hozzájárul. A széndiokszid mérleg javulásához, a termesztés diversifikálásához, a gyomok és kártevők kockázatainak csökkentéséhez. E, második. A fehérje növények által megkötött nitrogén segítsége csökkenthető a műtrágya formájában kijuttatott nitrogén mennyisége is. Hangsúlyozni szerető a GMO szója kiváltását a szója mellett alternatív fehérje növényekkel is kell ösztönözni, ilyen például a takarmányborsó, a lucerna, illetve a csillagfürt. A növénynemesítés és termesztés területén ezért növelni kell az innovációs forrásokat. A negyedik pontban kiemelendő, hogy a fehérjékben gazdag zöldségek fogyasztásának népszerűsítése az egészséges táplálkozás elősegíti, tehát nem csak takarmányozási szempontról van szó. Végül a jó gyakorlatok cseréjére támaszkodva, valamint a fogyasztók tudatosságának növelése olyan piaci helyzetet kell kialakítani, ami nagyon fontos, és ez, ez egy gyenge pont még, versenyképessé teszi a belföldön, illetve Európában termesztett fehérje takarmány helybe felhasználását. Egyről ennyit akartam elmondani, és várom az észrevételeket. Köszönöm a figyelmet. Thank you, Mr. Porter, and now uh, Shadow. Köszönöm szépen, az ányek jelentéstevők következnek az SND nevében Major asszonyt Falken úr helyettesíti. Köszönöm szépen, elnök úr! Hát ahogy látják, nem Melió asszony vagyok. Nem tudott itt lenni az elnyék jelentéstevőnk, őt helyettesítem. Melió asszony üdvözli a kolléga javaslatát, ezzel összességében egyetért, kisebb módosítókat szeretne azért javasolni a szöveghez. Egy pont, amit kritikusan lát, ez a hetes pont, amelyben a növényvédő szerek tilalmának újraértékeléséről van szó. Nagyon fontos a növényvédő szerek alkalmazása az Európai Unió sok, növény sokszínűsége szempontjából és a javasolt újraértékelés nem vezetett ahhoz, hogy a tilalmat megszüntetik, és így a pozitív hatás megszűnne. Ez lenne tehát röviden Millió asszony véleménye. Millió asszony várja az együttműködést, és sok sikert kíván. Äh, Mi is köszönjük az ECR részéről Dorman úr. Nem? Nincs itt? Akkor folytatjuk az Aldével, Jetten Máki asszonyjal. Köszönöm, kedves elnök úr, kedves kollégák! Szeretnék köszöntet mondani az előadónak. Kiválóan összegezte azt, ami most éppen történik, és mi az, ami kockán forog. A több fehérje felhasználása az, euró, az EU-n belül többszörös előnye jár. És meg kell ragadni ezt a lehetőséget, ami előttünk áll most. Az EU-ban óriási deficit van, ami a növényi fehérjét illeti, hiszen 70%-át a szükségleteknek importálni kell. Ha csökkentjük az ettől való függésünket, több eszköze lesz a kezünkben, és diversifikálhatjuk az ökoszisztémát, segíthetünk mezőgazdaságunknak, hogy fenntarthatóbb legyen. Ennek pozitív hatása lenne mind a mezőgazdasági jövedelmekre, mind Európa biodiverzitására. Azonban a fenntarthatóbb fehérje felhasználáshoz vezető út hosszú és kacskaringós. Addig, amíg sokkal drágább az európai fehérje, mint az import, nehezen fogunk tudni versenyezni az olcsóbb trópusokról származó importtal. Azonban, ha tényleg előre akarunk tekinteni, és logikusan eljárni, a jogszabályok terén is, hogy fenntarthatóbbak legyünk a különböző ágazatokban, az egész kép megváltozik. Hosszú távú európai ö, gazdák, élelmiszertermelők, illetve a hosszú távú siker érdekében mindenki számára erőteljes fellépése van szükség. Úgyhogy kérem, hozzuk létre az EU-s Fehérje Uniót. Köszönet az elnök úrnak, köszönet az előadónak. Folytatjuk a munkát, hiszen van nem kevés tennivalónk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Játemaki asszony. A következő Flanagan úr a Guen nevében. Van valaki, aki helyette itt van? Nincs, akkor a zöldek következnek. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Igen, Martin Hausling nevében szólok, aki elnézést kér, hogy nem tudott eljönni az ülésre. Martin egyébként előadója volt az állásfoglalásnak ebben a témában, és nevében el szeretném mondani azt, hogy mit lehetne felhasználni az import elősegítésében. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európa előtt álló kihívások ebből a szempontból gyakorlatilag arról szólnak, hogy ösztönözzék a gazdákat, hogy ne GMO fehérje termékeket termesztenek, növényeket, és álljanak ellen a gmo szójának, amit importálunk. Vannak ökológiai területek, és azoknak a célja az, hogy biodiverzitást támogassunk, és ne GMO-val fehérje növényeket termeljünk, hanem a hagyományosokat. Úgyhogy teljes szívünkből támogatjuk, hogy tiltsuk a, a, a mindenféle vegyi anyagok használatát itt. Ott van például a repce. Ez nem lehet fenntartható. A, a biomassa és a bioüzemanyagok előállítása nem fenntartható. Végül pedig, ami a a Duna szója fenntarthatósága kérdőjeles. Bár nincsenek benne GMO-k, vannak olyan tagállamok, amelyek csak azért választották, mert intenzív monokultúrális termelés folyik náluk, ez pedig a földfoglalásba torkolhat. Ezért a gazdákat arra kellene ösztönözni, támogatást kapjanak saját növények előállítására, és hogy állataikat is ilyen növényekkel etessék. Így nem függenek annyira az import szójától, és tiszteletbe tartják az állatjólétet. Martin módosítókat fog benyújtani ennek érdekében, és azt szeretném még elmondani, mert eddig még senki nem említette, hogyha a fehérje növényi termékekből származik az asztalunkon, akkor rengeteg káros kibocsátást spórolunk meg a hústermékekkel szemben. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó ok, további ok a nagyobb diverzitás ösztönzése érdekében a, az EU-ban a, a fehérje előállítás témájában. Köszönöm. Mr. Pedicini. Pedicini úr. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Mi is csatlakozunk a köszönet nyilvánítókhoz az előadónak az elvégzett munkáért. Mi is elismerjük, hogy kettős előnye van a gazdák számára, a fogyasztók számára az e, fehérje termékek, a fehérje növények elejtásának. Környezet, védelmi szempontból, a biodiverzitás szempontjából, a környezet szempontjából, a csökkentett műtrágya felhasználása, csak hogy néhányat soroljak fel az előnyökből, amiket már hallottunk. Hiszen régi hagyományaink vannak már a fehérje növények előállításának, ott van a csillagfürt, a lucerna, egy csomó olyan növény, ami egyszerűen eltűnt, mert intenzív termelés folyik. Az a gond az ipari ö, dimenzióval, hogy ez ö, kiváltotta a hagyományainkat, mégpedig importtal, hiszen 70% külföldről származik. És ahogy mások is mondták már, ha mindenki szóját eszik, mégpedig ilyen NGO, NGO ez teljes mértékben tönkreteszi a saját. Sono poi diventate monoculture ad alte... Tehát a monokultúra azért sem jó, mert egyfajta növényt termesztenek, és rengeteg mennyiségben használják a növényvédőszereket. Úgyhogy védeni kellene ezeket a kultúrákat, nagyon sok előnyen járnak, de ne a bioüzemanyagokra használjuk ezt fel, hiszen ugyan az irányelv szól a megújuló energiák és energiaforrások felhasználásáról, de nem szabad elfelezkeznünk arról sem, hogy a fehérje kultúrákat is védeni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Müller asszony. Köszönöm szépen, üdvözlöm ezt a fehérje stratégiát és ezt a jelentést, mert um, Németországban, Bajorországban, Ausztriában és Magyarországban már 2012-ben már elkezdtük ezt a e, szója stratégiát. Nagyon fontos az, hogy a mezőgazdálkodók is e, termesztenek ilyenfajta növényeket. Vannak Értékelni kell azt még, hogy mi történik akkor, hogyha az ökológiai területeken bizonyos terményeket nem művelhetünk meg. Valóban elének területen termelnek már most is fehérje növényeket, ez védi a biodiverzitást, a nitrogént megköti a talajban, és mindig azt látjuk, hogy ezek a fehérje növények nem versenyképesek például a búzával szemben, mert azoknak nagyobb a hozama, és pontosan ezért nehéz meggyőzni a gazdálkodókat a fehérje növényekről. Hadd beszéljek még egy kicsit az állattenyésztésről. Az előttem szólók ezt nagy segítségnek, nagy gondnak tartják és ezen kívül a zöld területeket például az állattenyésztésre lehet használni, például az újragérődzők esetében itt nem lehet szóját ültetni. Örülök annak, hogy itt ez a jelentés kapcsán lesz az Agriban is egy jelentés erről. Köszönöm, Tália asszony, Köszönöm, tisztelt elnök úr, asszony. Nagyon gyorsan szeretnék egy dolgot mondani. Rendkívül fontos stratégia számunkra, különös tekintettel arra a tényre, hogy a fehérje növények fontossága pont akkor ö, vetődött fel, amikor a ö, megújuló energiák ö, forrásokról beszéltünk, ö, és ennek ö, irányelvéről. Nagyon fontos ez a takarmány szempontjából is. Ha növeljük a szójabab termelést, illetve az európai országokban termelt fehérje növények mennyiségét növeljük, több előnyt is elállíthatunk. Így csökkentjük a nitrogén kibocsátást, kevesebb foszilis alapanyagon alapuló növényvédőszert használunk, illetve kapcsolódunk a bioüzemanyagokról folyó vitához. Óriási potenciális lehetőségek is vannak a fehérje növények termelésére, és így nem genetikailag módosított növényeket is termelhetünk. Köszönöm szépen! Good morning. Thank you, Chair. Um... Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm. Elnök asszony, DG Agrit képviselem az Európai Bizottság nevében szólok tehát hozzá. Tényleg csak röviden hadd utaljak arra, hogy a közel múltban folytatunk tárgyalásokat az Omnibus javaslat témájában, ahol is október során sikerült megállapodnunk. Az Európai Bizottság ebben kimondja, megerősíti azt a szendékát, hogy a fehérje növények keresleti kínálati helyzetén javítani kell, és egy európai fehérje stratégia kidolgozásra kerül majd. Tehát folyik az előkészítése egy ilyen tervnek, és együtt szeretnénk, szorosan együttműködni szeretnénk az érintettekkel, természetesen az Európai Parlamenttel is, éppen ezért várjuk és üdvözöljük azt a jelentést, amely az Agrárbizottságban készül e témában, annak érdekében, hogy amennyire csak lehet, próbáljuk közelíteni a gondolkodásunkat ezen tervos stratégia témájában. Köszönöm. Thank you very much. Now back to the rapporteur. Köszönöm, Hölvény jónak adom vissza a szót, hogy lezárja a vitát. Madam Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, és tényleg try to take to consideration. Megpróbálom figyelembe venni az elhangzott véleményeket és javaslatokat, és tényleg azt hiszem, hogy köszönetet kell, hogy mondjak a támogatásuknak két téma, vagy két pont, amit részletesebben kell tárgyalni. Ez a növényvédőszerek, vagy illetve rovarírtószerek kérdése az egyik, a másik pedig a bioüzemanyagoké. It's, it's a very good, it's both of them, it's a crucial point of this issue. Mindkettő nagyon fontos téma ebben a kérdéskörben. Köszönöm ismét. Thank you very much. That concludes the Köszönjük ezzel ezt a vitát lezárhatjuk. Október 27-én van a módosítók benyújtásának a határideje, délelőtt 11 órakor, és december 7-én szavazunk itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Következő napi rendi ponttal folytatjuk. A szeszes szeszes italok eh, meg, fogalmának meghatározása, prezentációja és eh, címkézése, főként a földrajzi eredet eh, megjelölés tekintetében. A módosító indítványokkal foglalkozunk, előadunk Eljúszó, pilára Eljúszó, akinek rögtön meg is adom a szót. Muchas gracias, Presidenta. Yo lo primero que quiero es agradecer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak a sok találkozóért. Szeretnék a szakbizottságunk titkárságának is köszönetet mondani, a frakciónk titkárságának, a kollégámnak az együttműködésért. Ez elég nehéz munka volt november 28-án szavazunk majd, és a jövő héten lesz az első tevői találkozó. Tehát szerintem nagyon jó az, hogy ma meghallgathatjuk a különböző véleményeket, álláspontokat a képviselők részéről. Ezeket utána figyelembe vehetjük majd a kompromisszumok előkészítésénél. 520 módosító érkezett, a bizot az INTA részéről is van 44, az AGRI is benyújtott módosítókat, ezek még ezek nem elérhetőek az informatikai probléma miatt, ami a függeléket illeti, itt is voltak gondok a módosítók benyújtása kapcsán, ez ismételten az információs incidenshez kötődik a titkárságnak szeretnék még egyszer köszönetet mondani, mert um, nagyon sok mindent uh, tett. De acuerdo a lo, a lo que ellos pretendían y que nos informen tanto al secretariado como a mí si hay algún problema. Meg kell vizsgálni azt, hogy minden tehát megvan-e, viszont um, összhangban a frakciók között a delegált eljárás kapcsán. Ezt a koncepciót azonban meg kell vizsgálni, ezt ki kell igazítani a Lisszaboni szerződés szellemiségéhez. De aggódunk amiatt, hogy a parlament esetlegesen elveszíti néhány előjogát, és meg kell vizsgálni azt, hogy mi az, ami lényeges, Eh, ahhoz, hogy a szöveget megfelelő módon tudjuk eh, kiigazítani. Egyetértek a módosítókkal, amelyeket benyújtottak, és amelyek azt kérik, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, az egyértelműség a földrajzi megjelölések tekintetében, olyan termékekre vonatkozólag is, amelyek a tranzitba tartoznak. A bizottságtól szeretném megtudni, um, szeretném megkérni a bizottságot arra, hogy bizonyos dolgot uh, jobban magyarázzon el. Arról is szó van, hogy csak egy adott nyelven lehet uh, a földrajzi megjelenése kapcsolatban információkat felvenni, viszont a 14 per 4-es cikkel kapcsolatban is benyújtottak módosítókat. Azt mondták a bizottság részéről, hogy ez nem így van, más nyelven is fel lehet tüntetni ezeket az információkat, nem csak az Európai Unió hivatalos nyelvein. Ezzel kapcsolatban én kértem magyarázatot a bizottságtól, de még egyszer kérdezem az Európai Bizottságot arról, hogy most ezt magyarázzák el, mit jelent ez, hogy más nyelven, mint a hivatalos nyelvek. A szeszes italok kifejezésre is kell egy megfelelő meg, egy megoldást találnunk. Ezzel kapcsolatban is van módosító. Van módosító arra vonatkozólag is, hogy bejegyzett um, megjelölés, illetve védett um, földrajzi megjelölés. A kérdés az az, hogy mi a, köv- mi a ö, különbség e két kifejezés között a szeszes italok esetében. Az alkohol, amelyet a szeszes italok esetében alkalmaznak, ennek a mezőgazdálkodásból kell származnia, de vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy mi van a sör származékokkal, tehát azzal az alkohol származékokkal, amely a sörből származik. Az Európai Bizottság erre nem figyelt, biztos van ennek oka, oka hiszen a sör is mezőgazdasági termék, tehát a sörből származó alkohol, amelyet akkor vannak, ki, amikor alkoholmentes sört gyártanak, ez is tehát mezőgazdasági termék. Persze fontos az egészség, a fogyasztóvédelem kérdése is az alkoholfogyasztás tekintetében. Ez a rendelet azonban nem erről szól, itt eh, csak a címkézésről van szó a szeszes italok esetében, és vannak más dokumentumok eh, is ezen a területen, ahol jobban ki lehet térni ezekre a veszélyekre. Szerintem a módosítók jó kiinduló pontot jelentenek a szöveg javításához, mindenki rendelkezésére állok, és eh, kész vagyok a kompromisszumokra is. Köszönöm szépen. Azt hiszem szükség is lesz majd erre. Most pedig vannak, akik az árnyékjelentés készítőket eh, helyettesítik. Szocialisták nevében. Völker úr, a szocialisták nevében. Ismételten Melior asszony nevében szólok, aki nem tud ma itt lenni. Melior asszony nagy érdeklődéssel olvasta azt, hogy 500 módosító van, ő is írt módosítókat ehhez a jelentéshez. A kolléganőm bizakodik abban, hogy a következő árnyékjelentéstevői üléseken sikerül majd többséget elérni, elérni a legtöbb pontban. A lényege ennek a rendeletnek az az, hogy a szeszes italok jobb minőségűek legyenek Európában, és három pont van, ami Melior asszony számára fontos lenne, de ezeket az imént a jelentéstevő is megemlítette. A legnehezebb vita majd technikai jellegű kérdés köré szerveződik. A legtöbb szeszes italt bevált módszer alapján gyártják, itt is vannak előírások, és vannak újítások, hogy ez az újítás hogy jelenik majd meg a szövegben, ezt majd még tisztázni kell. Hogy ez most egy delegált jogi keresztül lesz-e, vagy egy végrehajtási jogi aktuson, vagy a rendes jogi, jogalkotási eljárás keretében, ez majd még eldől. Melior azt, hogy az utóbbit választaná, tehát a rendes jogalkotási eljárást. A szeszes italok gyártásának hagyománya van, a definíciók lehetséges módosítását, helyettesítését már most meg kell vizsgálnunk a szeszes italok definíciója, a magja a teljes rendeletnek. Ezért nem lehet úgy változtatni ezen, hogy az Európai Parlament ebben ne szólna bele, és ezért Melior asszony ezért javasolja a rendes jogalkotási eljárást. A második pont a szeszes italok cukrozása. Melior asszony néhány eh, szocialista esetében az alkalmazott cukor arányát csökkenteni. A az ízfokozás kismértékben cukorral rendben van számára, de nem szabad, hogy a túlzott cukrozással a szerszes dolog gyártása során keletkezett hibákat ezzel orvosolják. 10 g eh, per liter esetben határozná ezt meg például a, a konyakok és likörök esetében. Utolsó pont, Melior asszony a földrajzi jelölés új rendszerét, amit az Európai Bizottság javasolt, ezt el tudja fogadni, viszont biztosítani kell ennek során, hogy a védett adatok, amelyek há- három rendeletben is megtalálhatóak, ezek továbbra is érvényesek legyenek, és látja ennek a többletértékét a fogyasztók, illetve az előállítók számára. Az online regiszter kapcsán lehetővé kell tenni a közvetlen hozzájutást a szerzős italok jellemzői tekintetében. A kolléganőm már várja a jövő heti találkozót, és biztosabban ha sikerül majd közös megállapodásra jutni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Piecha urát eh, helyettesít. Matthias úr. Ah. <laughs> Thank you, Chairman. And thank you. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak a munkáját. Lenne egy pár elmondani valóm Pierre úr nevében, aki nem tud majd lenni. Az ECR frakció technikai módosításokat javasolt a rendelettervezetben annak érdekében, hogy a hagyományos módszereket eh, védjük, illetve a túlzott szabályozást elkerüljük. Tehát a kollégákat eh, tájékoztatnám arról, hogy mi az álláspontok a legfontosabb területeken. Remélem ezzel segítek. Először is meggyőződésünk, hogy a szeszes ital alapvetően a termelés alatt, ahol eh, elnyerte végső karakterét, ez a legfontosabb meghatározó, nem az, hogy konkrétan hol került erre sor. Ez azt hiszem, hogy a józanészt is ezt diktálja. A földrajzi eredet megjelöléstől eleshet egy termék akkor is, hogyha történelmi kapcsolatokkal rendelkezik az adott régió, Mert a, fog, a fordítás ügyében is vannak problémáink, ugyanis amikor exportálásra kerül egy szeszes ital, a célország szempontjából könnyen érthető nyelven kell ezt mindenképpen jelölni. Csak kivételes esetekben kerül sor delegált aktus elfogadására. A szeszes ital ágazat elmúlt 15 év tapasztalataiból azt mutatja, hogy pontosan az ilyen típusú akadályokat kell lebontanunk, ezért azt javasoljuk, hogy egy egyszerűbb megoldást 2008 per 1100-as rendeletben alkalmazott szabályokat kellene itt is alkalmazni. Harmadsorban a földrajzi eredet megjelenés esetében fontos, hogy a Meggyőződésünk ugyanis, hogy a belső piac nem tesz eleget annak érdekében, hogy védjük a termelőket a csalóktól. Ezért egy módosítóban azt javasoljuk, hogy a védi egy szabályokat itt szigorúban alkalmazzuk. A hamisított termékek 4%-át is kiteszik a teljes forgalomnak. Azt hiszem, hogy éppen ezért szigorúbb védelemre szorulnak a gyártók. Az Európai Bizottság nagyobb harmonizációt tervez az élelmiszer szabályokkal. Mi úgy érezzük, hogy a harmonizáció nem lehet öncélú, a szeszes ital ágazat nagyon sajátos helyzetben van, nem lehet mindig megfeleltetni ezt más élelmiszeripari ágazatoknak. Az elkövetkezendő hetekben remélem tudunk erről beszélni. Köszönöm. Madam Müller. Vielen herzlichen Dank der Berichterstatterin für die jetzt schon geleistete... Köszönöm szépen az eddigi munkát. A szeszes italokra vonatkozó irányelv nagyon sok mindenre kell, hogy koncentráljon a fogyasztóvédelemre. Nagyon fontos az, hogy magas színvonalúak legyenek ezek a szeszes italok, és hogy megfelelő legyen a címkézés. Ipari szempontból egyértelműen jól működő keretet kell adni, és ide tartozik a földrajzi jelölés kérdése is és itt az ördög a részlegben van, és örültem annak, hogy a kolléganőm nagyon szorgalmas volt, és nagyon sok módosítót benyújtott. Úgy gondolom, hogy az indítványok azt mutatják, hogy nagyon sok fontos téma esetében, mint például a földrajzi megjelölés új regisztere, itt jobban lehet megvédeni a hamisítás ellen, és szükség van a fordításokra, a megfelelő fordításra a földrajzi kapcsán, az eredet megjelölés, illetve a saját delegált jogi aktusok esetében talán megoldást találhatunk. Biztos vagyok abban, hogy a nyílt témáknál, mint például a mellékletek rugalmassága, illetve a cukrozás kapcsán is sikerül majd közös álláspontra jutnunk. Végezetül még egy megjegyzés. Hamarosan megoldást kell találnunk az alkoholtartalmú italok áfája tekintetében is. Ez a technikai rendelet szerintem nem a jó hely erre. A megoldást minden szeszes ital esetében meg kell találni, mégpedig az élelmiszerinformációs rendelet keretén belül. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének, és a jövő heti ülésen találkozunk. Köszönöm szépen, Bojlan asszony parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Köszönöm az eddigi hozzászólásokért. Köszönet az előadónak a végzett munkát. Tudjuk, hogy mi az oka annak, hogy harmonizálnunk kell, hogy a földrezi jelzés is szerepeljen a címkéken, de meg kell említenem azt, hogy a bizottságnak sokkal lényegesebb javaslatokkal kell előállni, ami az alkohol címkézését illeti, illetve az olyan termékek esetében, amelyek 1,2%-os alkoholtartalommal rendelkeznek, erre, ezzel kapcsolatban is kell javaslat. Ami a jogalkotói javaslatot illeti, volt egy módosítónk, hogy a tápértékkel rendelkező ö, dolgokat is fel kell tünteni, tüntetni, de nem kaptunk információt a bizottságtól, mondván, hogy nincs semmilyen objektív oka a hiánynak. Aztán, ami a maximális cukor hozzáadási küszöbértéket illeti, illetve a túl sok cukor felhasználása a, fe, a gyártási folyamat végén, amely befolyásolja, még pedig negatívan az egyes italokat. Aztán a kérdés az, hogy a címkén olvasható dolgok igazak-e. Ezért vannak aggájaim az elektronikus regisztrációt, illetően és módosítókat adtunk be ezzel kapcsolatban is. Úgy gondoljuk, hogy az új online regisztrációnak fontosabb jogi státuszt kell adni, minden termékspecifikációt kell tartalmaznia, a földrezi jelzéseket illetően annak érdekében, hogy folyamatosan értékelni lehessen. A regisztrációban közvetlenül hozzá kell férni minden specifikációhoz és a földrezi jelzéshez is Ezen kívül a terminológia használata is nagyon fontos, hogy logikusan kapcsolódjon az egyes szakmai területekhez, az ilyen-olyan nevek, vagy helyesírási forma vonatkozásában. Also share the concerns regarding the, the place of manufacture and the... Aztán vannak még aggájaink más területeken is, annak történelmi kontextusa van, az előállítás földrajzi helye bizonyos minőséget jelenthet, úgyhogy ezt védeni kell. De várjuk az előadóval és az árnyékjelentés készítőkkel a következő ülést. Köszönöm szépen! Ennyit a hozzászólásokról, most a képviselők következnek az árnyékjelentés készítők, illetve helyetteseik részéről. Dalai asszony, köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák, a földrajzi jelzések védelmi rendszere nagyon fontos kihívás a kereskedelmi politikában az EU-ban. Azon kívül, hogy minőséget kell garantálni, olyan eszköz ez, amely a kereskedelmi tárgyások során egyensúlyt teremthet, és ez nagyon fontos, annak ellenére, hogy még egy-két dolgot közelről kellene megnézni. Az alkoholok és az alkoholos tartalmú italok nagyon fontos területek az export szempontjából, amit az Európai Unió képvisel. A legutóbbi rendeletet harmonizálni kell a Lisszaboni szerződés miatt ebben a témában. Ezt a szakértők elfogadták, de a bizottság modernizálni kívánja, ez úgy tűnik üdvözlendő számunkra, azonban új feladatokat is jelent az alkalmazást illetően, és jelentős módosításokat jelent. Szerintem kettő fontos ebből. Az első, hogy a hármas mellékletet törlik a jelzéseket, és csak egy online regiszter váltja ki. A kérdés az, hogy miért. Azonban a bizottságnak egyeteműben kellene nyilatkoznia a regisztrát illetően, és a másik kérdés, a földrajzi jelzések fordításának tilalma olyan nyelvekre, amelyek nem ugyanolyan ABC-vel rendelkeznek, mint mi. A bizottság csak delegátus aktusok segítségével engedélyezi ezt. Az előző rendeletben ez rendszeres volt. Úgy gondolom, a bizottság javaslatnak csak a modernizálásra kellene irányulnia a szövegben, és a lehető legkevésbé módosítani azt, annak ellenére, hogy azért vannak új rendelkezések is a földrajzi jelzések megerősítés érdekében. A mezőgazdasági szakbizottsággal együttműködtünk, én véleményt készítettem, a múlt héten szavaztunk, és nagy többség támogatta a szövegét. Egyetlen egy szavazat kivételével egyhangúan szavaztunk mellette. Úgyhogy kérem, hogy az MV-ben a kollégák vizsgálják meg, hogy mit szavaztunk meg az Agriban. Emlékeztetnék arra, hogy a címkezési rendeletről van szó, szakmai jellegűről, amely a szeszes italokra vonatkozik, illetve a fogyasztók egészségének védelméről, egy másik dokumentum, akik a túlzott alkoholfogyasztás áldozatai, ne keverjük össze ezt a kettőt. Kollégám figyelmét felhívnám a módosítók előkészítésére. Kiváló volt eddig az együttműködés ebben a témában közöttünk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now, Madame Zomar. Köszönöm, Zomer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentés készítőjének ezt a munkát. Ott folytatom, ahol a kollégám abba hagyta. Nem lehet az, hogy eh, egy csomó módosítót benyújtanak, amelyek nem is kötődnek a jelen rendelethez. Ez egy technikai jellegű rendelet, nem lehet az, hogy mindent belebarkácsolnak, például az áfáról, vagy a összetétel listáról, ez nem ide tartozik. Ez egy teljesen más rendelet. A szeszesitalgyártók azon vannak jelenleg, hogy a bizottság előírásait betartsák, és saját javaslatot készítenek a jelölés számára, és az Európai Bizottság majd ezt ellenőrzi. Ez a javaslat a szektor részéről, megvizsgálja a bizottság azt, hogy ez elegendő lesz-e, vagy kell-e majd ide valamit még javasolnia. De hogyha most megnézzük a szeszesítő rendeletet, ezt a témát, nos, ezekhez ehhez nem kötődnek ezek a módosítók, ezeket el kell utasítanom, nem szabad itt keverni a dolgokat. Mindenképpen definiálni kell a különböző kifejezéseket, az etil alkohol esetében azt írják, hogy mezőgazdasági eredetűnek kell lennie, nos, a sört, és ide, ide lehetne venni a sörből származó alkoholt, hiszen erre nem mindig gondolunk mezőgazdasági termékként, ez egy feldolgozott termék, de a sör előállításból nagyon sok alkohol származik. Így az etilalkoholt lehetne mindenfajta szeszesítás szempontjából felhasználni. Ami a cukrozást illeti a két szeszesítő kategória esetében, itt az Európai Bizottságnak kell eljárnia. Az is fontos, hogy utólagosan ne édesítsenek az előállítók. A hagyományos termékmegjelölés, ami létezik a német nyelvű területen, nagyon fontos, hogy ezek megmaradjanak. A, a gyümölcspálinka, vagy a likörök különböző írási módja, ezek hagyományos jelölések. Kérném, hogy ezeket tartsuk meg, és kérem támogassák az erre vonatkozó módosítókat. Köszönöm, mondja az elnök. Most az Európai Bizottsághoz fordulok. Lukács Sanfoni úr a DJ Agri részéről, a földrajzi jelölések témájában. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Ajúzó asszonynak az előadónak, illetve az Agri Bizottság előadójának, Delay asszonynak, az árnyék előadóknak, uh, contributed to, uh... azoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy elkészülhet ez a vélemény az Európai Bizottság eh, javaslatáról. A parlamenti képviselők javaslatainak többségét eh, eh, üdvözöljük, hiszen a célunk közös az, hogy a szeszes italok szabályozását javítsuk, és ezzel az ágazat jelentős növekedését lehetővé tegyük. Ez komoly hozzáadott értéket jelenthet az európai agráriumban, kultúrámban, illetve általában az európai földrajzi eredetvédelem használatában. Ezért van az, hogy az Európai Bizottságot aggasztják azok a parlamenti képviselőktől érkezett javaslatok, amelyek a bizottság hatáskörét csökkentenék, főként a szeszes italok kategóriájával kapcsolatban. Illetve úgy érezzük, hogy a technikai feltételek módosítására vonatkozó hatáskörünk szükséges, főként export célokra. Itt az 5-ös és a 16-os cikkre gondolok a javaslatunkban. Ezen hatáskörtől megfosztva túlságosan merevvé válna ez a rendelet, hiszen a bármiféle újítás esetében nem tudnánk módosítani ezt a rendeletet kellően gyorsan és hatékonyan, legalábbis nem annyira, mennyire ez szükséges lenne. Ezért szeretnénk, hogyha ezt a hatáskörünket megtarthatnánk. 2008 óta 2008 per 100 2010-es rendelet elfogadása óta az Európai Bizottság legalább 5 vagy 6 esetben fogadott el új szeszes ital kategóriákat, vagy módosítottakat, korábbiakat, részben például pont a spanyol hatóságok kérésére. Ami a konkrét kérdéseket illeti, először is hadd mondjam el, hogy egyet értek azokkal, akik úgy gondolják, hogy a összetevők, illetve a tápérték szempontjából nem itt járunk jó helyen, ami a jogi keretet illeti. Az Európai Bizottság ezügyben ez év márciusában fogadott el egy önszabályozó megközelítést, az Európai Bizottság pedig majd vizsgálja annak a lehetőségét, hogy milyen hatástanulmányjal, illetve javaslattal érdemes előállnunk. Nem ebben a rendeletben kell ezeket a szabályokat elfogadni, bár az összetevők tekintetében vannak rendelkezések, mégis ezeket általánosságban kell a szabályozói keretbe beemelni. Ami a mezőgazdasági eredetű etilalkoholt illeti, minket alapvetően érdekel az, hogy a szeszesítalágazat és a mezőgazdaság közötti kapcsolatokat megtartsuk főként az első mellékletben szereplő termékekről beszélünk. Az egyes mellékletben a sör nem szerepel, ez egy feldolgozott termék, és ilyenként a sörből lepárolt etilalkohol felhasználása eddig nem volt lehetséges, mi a sörből származó etil alkohol alkalmazását nem szívesen látnánk ebben az esetben sem, mert úgy érezzük, hogy a mezőgazdasági e, termékeket veszélyezteti ez. A tanács foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a sörből származó e, alkohol felhasználását más termékek esetében megengedni itt más módosítókkal összefüggésben. Csak szeszes italokra vonatkozóan foglalkozunk ezzel, tehát a mezőgazdasági származású alkoholok, szeszes ital célú felhasználásával, például az alkotartalmú üdítő italokkal is itt foglalkozunk, mert máshol nem lehetett ezt eddig megtenni. Hogyha ezt a rendelkezést töröljük, akkor más alkoholos italokra vonatkozó ilyen rendelkezés nem lenne, akár szintetikus alkoholt is használhatnánk ilyen, használhatnának ilyen célra. Tehát ezért van az, hogy a sörből származó alkohol felhasználása vonatkozó javaslatunk ilyen 13-as cikk, ami a fordítással foglalkozik, alapvetően a bizottság nem ellenzi azt, hogy a címkéken szerepeljen bármiféle fordítás. Ezért tartottunk igényt egy delegált hatáskörre. Nem ellenezzük azt, hogy ez az alap jogszabályban szerepeljen, ugyanakkor körültekintően kell eljárni, mert eh, a horizontális szabályok értelmében ez már most is megengedett. A 2011 per 1169-es rendelet ezt lehetővé teszi ugyanakkor a dödbetűvel szedett nevek, illetve a földrajzi eredet megjelölés lefordítása nem megengedett. Ezeket Európában lefordítani nem lehet. Ami exportot illeti, azt lehetővé tehetjük, hogy ebben az esetben lefordításra kerüljenek ezek a nevek is, és azt javasolnám, hogy az unió hivatalos nyelveire is le lehessen fordítani ezeket, hiszen hogyha csak az unió nem hivatalos nyelveire lehetne lefordítani ezeket, akkor mondjuk spanyolra nem fordíthatnánk le egy ilyet, hogyha Dél-Amerikába exportálnánk ilyen szezes italokat. A 12-es cikk az eredet kérdése. Nos, a bizottság javaslata megpróbált a már életben lévő szabályokhoz kapcsolódni, gondolok itt a VAM kódexre, amelyek már így is, úgy is életben vannak. Az előző rendeletben a gyártás helye volt a definíció, de ez jogilag nem volt alkalmazható tehát volt egy definíció, de erre vonatkozóan nem volt igazán a alkalmazási kör. Az szervezés helyének szabályait, hogyha megváltoztatnánk, akkor kettős szabály lenne értemen. Egyrészt a VAM kódex szabályai lennének, illetve a szabályozás szabályai lennének érvényben, tehát Figyelmeztetném önöket, hogy akkor két eltérő szabályozás lenne életben. Erről persze beszélhetünk, a tanács is szeretne ezen a szabályon változtatni, de ez problémákat okozna a VEM kódexel való inkompatibilitás miatt. Ami az édesítőszerek használatát illeti, hogy bizonyos szeszes italok ízét enyhít, rövidítsék, vagy finomítsák. Itt az 1-es, 14-es kategóriáit terjedő összes italokról van szó. Mi természetesen támogatjuk azt, hogy maximális szinteket határozzunk meg. Ezt nem tettük meg a javaslatunkban, mert a tagállamok közötti megállapodásra tartozik ez. Minden tagállamnak megvan a saját szabály, megvannak a saját szabályai ez ügyben. Nic to achieve an harmonization. Ez a rendelet harmonizációra törekszik a különböző tagállami jogi elvárások tekintetében. Mi tehetünk akkor? A, meghatározhatjuk az egyes tagállamban megengedett legmagasabb édesítési arányt. Lenne egy Európa egy Európa egészére érvényes szabály, és ezen belül szigorúbb szabályokat alkalmazhatnának az egyes tagállamok. Um, also uh, would like to... Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy egyszerűsítésre is törekszik ez a javaslat a különböző elegyek témájában a földrajzi eredet megjelölést törölnénk a javaslat alapján, az ilyen elegyek vagy mixturák tekintetében, de ez a jelenlegi gyakorlatnak ellent mondana. A Grand Marnier a legjobb példája ennek konyakkal készül, amely földrajzi eredet megjelöléssel bír, illetve narancslikört használnak a grammárnyében, Hogyha ilyen mixtúrában vagy elegyben vegyített szeszes italban nem használhatnánk földrajzi eredet megjelölésű terméket, akkor nem lenne több Grand és hasonló termék. amikor dőlt betűvel szedtek, szednek egy megjelölést. Ez nem jelenti azt, hogy ez védett, ez azt jelenti, hogy nem lefordítható. Például a, a likör, német likör és a, a, az angol likör fogalmának használata tekintetében a legjobb megoldás az lenne, hogyha ezt betűvel szednénk, és a másik nyelven pedig nem döbletűvel szednénk. De hát ez egy technikai kérdés. Give my availability to this... Természetesen erről még bilaterálisan két oldalon is egyeztethetünk. Felmerült még az Agri Bizottságban megszavazott vélemény tekintetében. a megszavazott vélemény a szeszes italokra vonatkozóan komoly nehézségek elé állítaná az ipart. Also another issue with uh, the Comagri uh, opinion. Um, there, there is Az összes italokra vonatkozóan a nem természetes íz anyagok használatát, vagy hamis ízanyagok használatát tiltaná. Mi pedig azt javasoljuk, hogy minden ital esetében ez ne legyen megengedett. Például az ízesített csöröket ez lehet Hogyha valódi szeszes italt kell felhasználni, hogyha erre utalnak, ez lehetővé tenni, hogy mesterséges ízesítőt alkalmazzanak. Pedig hát ez nem ez volt az eredeti célunk. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy bármiféle italban, amikor egyszeres italra utalnak a névben, akkor az igazit kell használni, nem annak a mesterséges ízével ízesíteni az italt. Mi azt javasoltuk, hogy más tehát nem italokra vonatkozóan, élelmiszerek esetében, ha hivatkoznak egy szeszes italra, akkor a, a mesterséges ízesítők alkalmazhatóak, például hogy egy példát hozzak, nem igazi rummal ízesítjük a rumos süteményt, hanem rumaromával hiszen úgyis elpárologna a rom, és nem sok illat vagy íze maradna. A földre az eredet megjelölések tekintetben pedig a kollégának adom át a szó. Grazie, grazie mille, Chiara, minis... Köszönöm, köszönöm. Köszönet ö, és elnézést kérek, hogy a kollégám nincs itt, ő foglalkozik a rendelettel. Én csak a földrajzi jelzési fejezettel foglalkozom. Nos, ami a földrajzi jelzéseket illeti, a bizottság pozitívan fogad nagyon sok javasolt módosítót. Többek között azonnal szeretném elmondani, hogy alapvetően támogatja a bizottság azokat a módosítókat, amelyek a védelmet kikívánják terjeszteni, a földrezi jelzések vonatkozásában, illetve az oltalmat olyan áruk vonatkozásában is, amelyek az Európai Unió vámterületén áthaladnak. Olyan jellegű védelemről van itt szó, amely a többi ágazatra nem jellemző, de fontos az alkoholok vonatkozásában. Ez egyébként a ö, condividere questa, uh, questo allargamento. A védjegyek vonatkozásában már létezik. Tehát a bizottság nem ellenzi, hogy terjesszük ki az oltalmat a földrajzi jelzések vonatkozásában is. Ayuso az. Itt az oltalom alatt álló és regisztrált földrajzi jelzésekről van szó, ami a szeszes italokat illeti ahol nem az a helyzet, mint a borok és a mezőgazdasági termékek vonatkozásában, ahol is két kategória van, van az oltalom alatt álló földrajzi jelzés, illetve a földrajzi jelzés. Tehát két különböző kategória van. A szeszes italok esetében csak a G, GI létezik, tehát a Geographical Indication. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy egy földrajzi jelzés, egy GI, amikor azt mondjuk, hogy Protected Geographical Indication, és a szeszes italakról beszélünk, Nem akarjuk a PGI rövidítést használni, ami az oltalom alatt álló földrajzjelzéseket jelzi. Itt csak azt akarjuk jelezni, hogy olyan földrajzi jelzésről van szó, amely ezen rendelet értelmében oltalom alatt áll. Tehát ez csak egy leírás, amely, vagy jelzés, amely a földrajzjelzés státuszára utal. Tehát értjük, hogy az ágazat azt szeretné, hogy különbséget tegyünk, és nem Protected Geographical Indication-ről beszéljünk a rendeletben a szeszes italok vonatkozásában, mert nyilvánvalóan összekeveredne ez a PGI-vel, bármilyen élelmiszer vonatkozásában. Mindazonáltal a probléma megoldása érdekében, ha a protected helyett a registered-et használjuk, szerintünk csak későbbi keveredést okozna, mert hogy egy újabb rövidítést használnánk, az RGI-t, ez a Registered Geographical Indication jelzésre, úgyhogy szerintünk a megoldása ennek a problémának, ami teljesen legitim az lenne, ha inkább röviden vagy ki apró mértékben módosítanánk a GI definíciót. Vagyis olyan földrajzjelzésről van szó, amelyeket regisztráltak és oltalmalá alá helyeztek ezen rendelet értelmében. Tehát valahányszor utalás történik a geographical indication-re és szeszesitarról van szó, nem kell mondani azt, hogy protected vagy registered, mert automatikusan tudni fogjuk azt, hogy a szeszes italok vonatkozásában olyan jelzésről van szó, amely regisztrált és védelem, vagy oltalom alatt áll. De természetesen készek vagyunk további egyeztetésre, vagy a kérdések tisztázására, ha még ez mindig nem világos. Ha viszont a módosítókra térnénk rá. Véleményünk szerint vannak olyanok, amelyek az eredeti javaslat elképzelésével ellentétesek, úgyhogy nagyon gyorsan rátérnék ezekre a problémásakra. Két kategóriába tartoznak. Vannak olyan módosítók, amelyek struktúrális és jogi jellegű problémát vetnek fel, amelyek nem logikusan kapcsolódnak azokhoz a kérdésekhez, amelyek nem felelnek meg a jelenlegi normatívának. Tehát nem felelnek meg a nemzetközi normatíva keretnek, és így veszélyeztetik a rációját és a hatáját az egész rendszernek. Van, vannak ilyenek. Ezek kicsit aggasztóak mások ugyanolyan fontosak, és ezzel kapcsolatban a bizottság már elmondta aggájait, például csökkentik a hatékonyságát, a rendszer ö, ö, átláthatóságát, nehez, nehezen kezelhetővé teszik azt. Tehát menjünk. A 176-os például, a 315-ösel együtt, ahol a javaslat az, hogy a reputation szót vegyük ki a földrajzi jelzés definícióból és a linkből. Úgyhogy a bizottság csak arra emlékeztetne, hogy ez nem felelne meg a TRIPS megállapodásnak a WTO-val. A kereskedelemmel kapcsolatos ö, kérdések terén Úgyhogy ez nem felelne meg ennek a megállapodásnak, a TRIPS-nek, a földrajzi jelzések vonatkozásában. A különböző ágazatok közötti harmónia megteremtésének érdekében, a borászat, a szesze, szeszesi találványt ágazatokra gondolunk itt. Van egy 2008-as rendelet ezzel kapcsolatban, az 1100-as, és főleg a jó hírnéven alapuló földrajzi jelzésekre gondolunk itt. Tehát nagyon nehéz ezzel egyetérteni. Aztán van még egy másik, a 14-es módosító, amelyben engedélyezni kívánnák a harmadik országok kérését abban az esetben, ha a harmadik országokban meg akarja tagadni azt a lehetőséget, hogy a bizottsághoz forduljanak a kérésükkel közvetlenül. Egy panel már módosította ezt az eljárást a gazdák kérdéséről, a kereskedelmi világszervezet Leutalnék megint csak, ugyanis ennek tagjai nem ö, szenvedhetnek el más tagok által ö, indokolatlan terheket, vagyis feltetené tenni a gazdák a termelők számára a harmadik országokban azt a lehetőséget, hogy közvetlenül a kéréssel forduljanak hozzánk, és ne kelljen az állami hatóságokhoz fordulniuk. Aztán van egy másik szabály, egy másik módosító, ami az operativitásra vonatkozik, 338-as, ahol arra a cikkre utalnak, amikor rendes postai úton lehet kommunikálni, Tehát vagy az elektronikus, vagy más informatikus rendszer által küldött üzenet átvételére utalnak itt a tagállamok, illetve a bizottság között. Aztán Vannak olyan módosítók, amelyek a bizottságnak delegált aktus hatásköröket kívánnak biztosítani, de olyan döntések körében csak, amelyek konkrétak, mint például egy név regisztrációra vonatkozik, vagy azok törlésére. de a bizottsági nem igazán úgy gondolja, hogy itt végrehajtási hatáskörrel kellene rendelkeznie. Aztán a regiszter, a nyilvántartás. Ö, aktualizálása, az új földrajzi jelzések bevétele vagy törlése másoké. Van egy nagyon-nagyon fontos módosító, vagy másik. ami nagyon negatív a rétező rendszer vonatkozásában, ahol is arról van szó, hogy a homonimákat lehetne nyilvántartásba jegyezni, a már nyilvántartásba vett nevekre vonatkozóan. Ugye ez a tripsre utal megint csak. Fel tudom olvasni a jelenlegi szöveget, a 110-est, amikor arról van szó, hogy a már regisztrált név homonímjának regisztrálása egy másik területről nem lehetséges. A 359-es viszont lehetővé tenné a regisztrációt. Úgyhogy a jövőben a kanadai sampány vagy egy argentin bor regisztrálása is lehetséges lenne. Úgy gondoljuk, hogy ez nem igazán elfogadható. Elnök, elnézést, uram, kérem, hogy zárja le. Köszönöm. Jó, megpróbálom akkor összefogni. Van egy másik fontos módosító, amely értelmében be kéne tiltani az úgynevezett ellenőrző testületet. Nevezetesen annak a testületnek a létét, amely a pályázatban foglaltak megfelelőségét vizsgálná. Itt a harmadik országokról van szó, amelyeknek javaslata ellentétes a korábban hozott döntéssel. Itt a harmadik országokban levő hatóságokról van szó. Egy másik fontos, a 391-es módosító, amit el kellene kerülni, mert megtagadja a bizottság számára az olyan eljárások lehetőségét, amelyel módosítani lehet. Ez pedig nagyon fontos, mert a bizottsági javaslat a szubszidaritás alapján a tagállamok számára teszi lehetővé a módosításokat, úgyhogy így eljárásra van szükség, a 391-es módosító pedig tagadja ezt a lehetőséget. Aztán vannak még további nagyon fontos módosítók, gyorsan elmondom melyikek, például, például az, amelyik csökkenti a vizsgált időt a kérések vonatkozásába, 12 hónapról 6-ra a bizottság oldaláról, pedig további időt kér a bizottság, hogy a kérvényeket vizsgálhassa, de ha a hat hónapos időszakban kell gondolkodnia, akkor vannak olyan elemzések, amelyeket a bizottság köteles elvégezni, kevésbé lennének részletesek és mélyek, mint a jelenlegi normatíva. Tehát, ami a mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendeletet illeti, egyébként további és hibáj lehetőségeket rejt. Vannak azért pozitívok is. Accordi internazionali, ma emlékeztetnék arra is, hogy sajnos, mivel lejárt az időm, nem tudok tovább beszélni. Köszönöm. Ittuk. Igen, tisztelt Uram, igen, hosszan beszélt az Európai Bizottság, hosszabban, mint maguk a képviselők pedig hát ez mégiscsak az Európai Parlament, nem az Európai Bizottság, és még Ajuszó asszonynak, az előadónak is vissza kell adnom a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Én rövid leszek. Remélem jó volt az, hogy meghallgattuk a bizottság véleményét. Az elnék jelentős tévei ülésre is beszélünk majd még erről. Az Agriszak Bizottság ilyenek is köszönetet mondnak, aki már elment közben, mindent fej, feljegyeztem. Ezt majd, ahogy mondta, nevitatjuk a jövő héten a kompromisszumokat majd elküldjük mindenkinek, és mindenkinek köszönöm elnök. Köszönöm szépen ezt a vitát. November 28-án szavazunk erről a témáról. Ezzel lezárhatjuk az ülésünket, nincs egyéb pont, és a következő ülésünkre majd október 23-án Strasbourgban kerül sor és Brüsszelben majd november 6-án találkozunk. Köszönöm, szép napot mindenkinek!